As Lambert, as you are here, I can stop the meeting, I understand. So thank you. Um, I would like to welcome everybody and Üdvözlök mindenkit, és el is kezdjük azonnal az ülésünket, mert nagyon sok a dolgunk ma. Az első napirendi pontunk az a napirendünk elfogadása, és mivel nem kaptunk semmilyen fajta kérelmet arra vonatkozólag, hogy változtassuk meg a napi rendet, ezért elfogadjuk ezt, ahogy így előttünk van. Ahogy tudják, az ülést interneten is közvetítjük, ahogy általában az lenni szokott, és nagyjából indikatív jellegűek, nagyjából indikatív jelleg az időbeosztás is a napi renden, mert lehet, hogy lesz kis eltérés. Ezért azt kérem a szakértőktől és az asszisztensektől, hogy legyenek éberek és informálják az európai parlamenti képviselőket arról, hogy hol is tartunk a napirendben. Kezdjük a kettes napirendi ponttal, a jegyzőkönyvek elfogadása. Utolsó két ülésünkről van szó, június 19-20, július 10-11. Ezeket a jegyzőkönyveket elfogadatnak tekintjük, majd az ülés végén, hogyha senki nem emel ez ellen kifogást. Most pedig a hármas napireli pontunk következik. A regi ülések elfogadásának tervezett naptára jövőre. Megkapták a naptárt, senki nem fűzött ehhez megjegyzést, nem is lehet igazából ehhez megjegyzést fűzni, mert megváltoztatni ezt nem lehet ebben a szakaszban. Arról tájékoztatnék mindenkit, hogy az új szakbizottságnak majd jövő szeptemberben ratifikálnia kell, ezt új nap, tehát nem látok semmilyen fajta megjegyzést, senki sem akar beszélni, ezért ezt a tervezett naptárat 2014-re vonatkozva elfogadnak tekintjük. Négyes napireni pont, elnök közleményei. Szeretném elmondani, hogy holnap fogom megtenni az elnöki közleményeimet, amikor meg lesznek a koordinátori döntések is. Tehát most nincs semmi közölni valóm rátérhetünk Uh, so I would like to move now to point... Akkor ötös napirendi pont következne, ahol meghallgatjuk az illetékes igazgatók előadását, az európai, fő európai területi együttműködési programok igazgatóinak előadását fogjuk meghallgatni, Espon, Péter Melmi, Interaktor Matteo Malvani, Interreg, Michel Lemlim, Urbakt, Emmanuel Mulem. Először hallgassuk meg a négy előadást, utána pedig felteltünk kérdéseket. Péter, te vagy az első, de hát eh, döntsetek el, ki beszéljen először. De akkor legyen Peter Melby. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm a szakbizottságnak, hogy meghívtak bennünket. Ez a négy program. A közös jellemzőjük, hogy az egész Európai Unióra kiterjednek. Az ESPON-ról számolnék be. Az ESPON egy különleges program, a kohéziós politikán belül. A szakpolitika formáláshoz szükséges bizonyítékat, pán-európai információt gyűjtünk, például olyan térképeket dolgozunk ki, amelyek a régiók sokszínűségét és a régiók közötti különbségeket eh, eh, jelzik. Valóban eh, igényvezérelt munkát végzünk, és azt halljuk sokszor a döntéshozóktól, hogy több információra, eh, bizonyítékra van szükség, hogy az alapján tudjanak kidolgozni további döntéseket. 34 millió eurót kapunk az Európai eh, vidékfejlesztési alaptól, és 13 milliót a tagállamoktól, és az egyéb eh, négy országtól, Liechtenstein, Izland, Svájc és Norvégia a másik négy résztvevő ország. Ebben a 7 éves időszakban, jelenlegi 7 éves időszakban rengeteg dolgot e, csinálunk, ezt láthatják a következő képen. Alkalmazott kutatásokat végzünk, nemzetközi csapatok dolgoznak ezen, remélhetőleg a legjobb európai tudósok, szakemberek dolgoznak nekünk ebben a programozási időszakban egy roppant ígéretes eh, projektet, projekteket is végzünk, városokkal, önkormányzatokkal, minisztériumokkal dolgozunk azon, hogy a, ezeket az információkat felhasználjuk arra, hogy egy európai eh, perspektívát adjunk ezeknek a fellépéseknek. Ehhez persze egy adatbázist dolgozzunk, és ki kell dolgoznunk, amely az Eurostathoz képest sajátos, roppant eltérő attól, különböző platformok és eszközök kidolgozásában is részt veszünk, ezek főként analitikai jellemző célokat szolgálnak. A célunk, feladatunk az, hogy a projektekből kinyerhető információt más formába öntsük, és a szakpolitika formálók kedvére, kényére, kedvére felhasználható formába öntsük ezt. Körülbelül 40 kisebb és 60 nagyobb ilyen programot vagy alprogramot hajtunk végre. Összesen Európa szerte 400, kb. 400 kutatóval működünk együtt, akik a területfejlesztés szakértőinek mondhatóak. Mi a végeredménye mindennek? Hát egy pár példát hadd hozzak ezen a ponton erre. Például kidolgoztunk egy atlaszt, ami az Európa 2020-as stratégia területi dimenzióját próbálja megjeleníteni más formában, gyakorlati módszereket is készítettünk arra, hogy a területi hatástanulmányokat könnyebb legyen elvégezni. Ez igen komoly érdeklődésre e, tartott számot, illetve ezeket hát az információkat megpróbáltuk becsatornázni a jelenleg is folyó operatív programokba, amelyek a strukturális beruházásokat továbbfejlesztését e, segítik. apránként alakul, javul az általunk nyújtott szolgáltatás, illetve általában eh, nem egyik napról a másikra eh, áll össze egy ilyen óriási adatbázis, mégis eh, egyre inkább elismerté válunk. Emellett már a jövővel is foglalkozzunk a következő keret időszakra is felkészülünk, ez az ESPON 3-as lesz, itt 32 ország vesz majd részt. Mi a kulcs szó a 2014-2020 közötti időszakban? Három főigazgatósággal is egyeztettünk, és azt hallottuk, hogy az ESPON programot meg kell újítani. Nem az alapokat kell felrúgni, nem. Egy igazi tudástárként kell, hogy működjünk, ugyanakkor javultanunk kell a tudás, az információ átadását, illetve a területi dimenziót elmélyíteni és kiterjeszteni. A jelenlegi ESPON program különböző megszorítások miatt igen komoly administratív terheket, terhelés mellett kell, hogy működjön. Ezen változtatni kell, hogyha valóban drámai akarunk javítani a hatékonyságon a harmadik generációs ESPON programra vonatkozóan. Mi a küldetése az ESPON-nak? Hát még csak javaslati szinten tartunk, de valamilyen európai terület, területi megfigyelő hál, központ hálózattá fejlődhetünk. Ebbe az irányba mutat minden jel, és a tevékenységünk is e felé halad. Egy pár dolgot hadd mondjak eh, arról, hogy minek kell változni az ESPON, harmadik generációs espon például egyéb programokra is eh, ki kell terjednie az espon például az Európai Struktúrás Beruházási eh, Alap programjaira. Célzottabb elemzésekre van szükség, hogy gyakorlatban minél használhatóbb információkat állítsunk elő. Amit az ESPON értékelése során hallottunk, visszajelzésként az Európai Bizottságtól az az, hogy sokkal gyorsabban kell megszületni ezeknek az elemzéseknek, hogyha például egy soros elnökség egy konkrét témával kíván foglalkozni a hat hónap alatt, akkor miért ne kér, fordulhatnának az ESPON-hoz, ahhoz, hogy egy olyan elemző jelentést állítsanak elő, ami még a hat hónap alatt érdemben felhasználható, a többi európai intézmény is így sokkal jobban támaszkodhatna az ESPON-ra. Az elkövetkezendő programozási időszakban itt tehát nagyobb házon belül kapacitással kell rendelkeznünk ahhoz, hogy ez a fajta tudásátadás gyorsabb, hatékonyabb legyen. Csökkenteni kell az adminisztrációt, kevesebb ember kell, hogy az ESPON esetében a, a papírmunkával foglalkozon, és több kell, hogy több embernek kell koncentrálni az érdemi ellenző munkára. Ehhez persze egy intézményközi szándék is kell az EGTc kell, hogy legyen az az egyetlen kedvezményezett, eh, amely az ESPON 2014-20 közötti program eh, tartalmáért felelős. Ez drámai megújulást hozhat az ESPON-ban. Meggyőződésünk, hogy ezzel az ESPON eh, sokkal gyorsabb, versenyképesebb lehet versenyképesebb abból a szempontból, hogy a terület fejlesztés politikájáról sokkal gyorsabb és használhatóbb információkat tudunk majd szolgálni. Köszönöm. Köszönjük szépen Péter Melbének, most pedig Mateum nak adom meg a szót, aki az Interaktról fog beszámolni nekünk. Peter Melby's um, presentation. Én akkor Peter Melby által elmondottakhoz csatlakoznám, csatlakoznék, és beszélnek a négy program komplementaritásáról. Először is azzal kezdeném, hogy elmondom önöknek, hogy az Interact mit csinál. Bizonyára önök közül a többség azért ismeri az Interactet, de azért emlékeztetnék arra, hogy ebben a programozási fázisban nem finanszíroz az Interact projekteket, az ETC-n belül technikai támogatást nyújt a többi programnak úgy lehetne összefoglalni az interakt szerepét, mint amely a minőséget, a hatást, a tudatosságot növeli a területfejlesztési programok körében. Hogyan tesszük mindezt? Tevékenységeket szervezünk, programmenedzsment, pénzügyi menedzsment és kommunikációs témában. Ez tehát a fő tevékenységi körünk. Emellett a makroregionális stratégiák támogatására e, is e, komoly erőfek, erőket fektetünk. E, itt beszélnék a már létező stratégiákról, aztán ugye vannak az adriai, az, az északi sarkvidék környéki, a Atlanti óceán stratégiák, amelyek most vannak kialakulóban, kettő pedig létezik a balti és a dunai stratégia harmonizálni akarjuk az eljárásokat és innovatív együttműködési eszközöket szeretnénk kifejleszteni. A konkrét tevékenységeinket illetően elmondanám, hogy egy programlezárást kezdtünk el. Júniusban Brüsszelben volt egy érdekes ülésünk itt Brüsszelben, amely az ETC-n belüli auditorok, illetve audit, audithatóságok szerepéről szólt, a, hogyan kell a szabálytalanságokat kezelni, és hogyan kell a kifizetéseket leállítani. Bécsben is volt egy érdekes és fontos ülésünk ezzel kapcsolatban. Az EGTC megint egy nagyon fontos dolog. Ennek a fő célja az, hogy megosszuk azt a tudást, amely az EGTC-k megteremtésével, aztán végrehajtásával és lezárásával kapcsolatos. Ami az új területfejlesztési eszközöket illeti, itt a 37, 37-es cikk 6-os bekezdés B pontja alapján dolgozunk, hogy hogyan lehet az ETC-n kívül együttműködést kialakítani. A nyílt napokon volt egy szemináriumunk ezzel kapcsolatban, illetve a joint action plantek, az integrált területi eh, befektetések és a helyi eh, fejlesztések szerepéről beszéltünk, ami a program eh, földrajzot illeti. Itt támogatjuk az Európai Bizottságot abban, hogy az egész euróra kiterjedő konzultációs üléseket szervezzenek a tagállamokkal, amelyeknek célja a makroregionális megközelítés bevezetése a programozásba, illetve a jövőbeli programozási területek. Ami a jövőbeli programozást illeti, ezzel kapcsolatban a programozás operatív aspektusaival kapcsolatban Palma de Mallorcában és Porton tartottunk eh, üléseket, szemináriumokat, emellett eh, a harmonizációról már beszéltem, a végrehajtási eszközök harmonizálása az egyik olyan legfontosabb jövőbe irányuló tevékenységünk, amelyel az Interact foglalkozik. Itt megpróbálunk már kész harmonizációs megoldásokat javasolni, amelyek a legjobb gyakorlaton alapulnak. kép A Kép egy adatbázis, egy földrajzi referenciált adatbázis, amely az IPA-CBC-kkel, illetve a régi intereggel kapcsolatos adatokat tartalmazza, mint adatbázis. Emellett a projektekkel és partnerekkel kapcsolatos információ is megtalálható itt. Az alapgondolat az, hogy ne kelljen újra feltalálni a, kerülete, a, ter, a kereket a területi együttműködésben. Ez tehát a tervezésben és az értékelésben hasznos eszközöket jelent. Így tudjuk kiértékelni a múltbeli tevékenységet és megérteni, hogy miből is, miről is szól az együttműködés. A rendszerben 100 projekt szerepel most, elnézést, 100 program szerepel a rendszerben, és az év végéig 10 ezer projekt fog majd szerepelni a rendszerben, tehát ez az egésznek a nagyságrendjét érzékelteti. Egy nagyon érdekes tevékenységre hívném még, hívnám meg fel a figyelmüket, az ESPON-nal együtt csináljuk ezt, a programok közt akár kétoldalú együttműködések is kialakulnak. Egy olyan projektről van szó, amely az ESPON térképek kibben mélyebben való integrációjáról szól. Megpróbáljuk az ESPON által kialakított legrelevánsabb térképeket párosztatni, a párosítani a kibben található keresőszavakkal például. Ezt a pilotprojektet tavaly indítottuk, tavaly mutattuk be így is hasznosulhat az Interreg munkája. Az Európai Együttműködés napja az a múlt héten volt, Strasburgi parlamenti épületben tartottuk ezt szeptember 10-én. szerettük volna hoz, közelebb hozni a polgárokhoz a tevékenységünket, mert ugye a polgárok évét éljük, és um, ezt a tudást mindenképpen meg akarjuk osztani illetve a tudatosságot növelni. Erről a napról hamarosan egy értékelés is megjelenik. Elmondhatjuk, hogy 30 országban 100 eseményre került sor, illetve ennyit terveztünk. Több mint 55 programról volt szó összességében. Ami a jövőt illeti, az Interact 3 tevékenységei közül három aspektusra összpontosítanék, ezek a jövő programnak fontos elemei, a menedzsment és kontroll szaktudás megosztása, Gyakorlatilag ez egy smart management megközelítés, aztán az innovatív együttműködési megközelítések előmozdítása, valamint az együttműködés tematikus kapcsolatainak és eredményeinek előmozdítása, tehát itt egy tematikus megközelítésről van szó. Ez alatt is egy sor olyan fellépést értünk, amelyek érintik a makroregionális stratégiákat, az új együttműködési eszközöket, és amelyek arra irányulnak, hogy egy szorosabb együttműködési kultúra alakuljon ki a különböző tagállamok között, ami a programeredmények felhasználását illeti. Erre egy platformot alakítottunk ki a négy másik programmal, és az Interact 4C-vel is együttműködünk, Interreg 4C-vel is együttműködünk, megpróbáljuk kialakítani a komplementer jellegét ezeknek a platformoknak. Bizonyára önöknek lesz még majd kérdésük, mindezzel kapcsolatban szívesen válaszolok majd a kérdésre. Most pedig akkor az Interreg 4C képviseletében Michel Lamblin fog beszámolni. The managing authority of the... A a nem messze Brüsszeltől levő főigazgatásról van szó, és itt igazából arról van szó, hogy a megosztás által tanulunk, és a helyi és regionális hatóságok lehetőséget kaphatnak arra, hogy megosztják tapasztalataikat, határokon átnyúló, illetve transzregionális programokkal is foglalkozunk. Két fő terület van, az első az innováció és a tudásalapú társadalom, gazdaság, a második pedig a környezetvédelem, illetve a kockázat megelőzés, és Norvégia és Svájc is érdekelt lehet ebben a tagállamok mellett. Ha megnézzük a jóvágyott projektek összehasonlítást, akkor azt láthatjuk, hogy 14 ezer helyi és regionális hatóság jelentkezett ezekre a programokra. Több mint 2200 helyi és regionális hatóság volt sikeres ebben. Ez azt jelenti, hogy sikerült lefedni az EU területének 90%-át, és láthatjuk, hogy 302 milliárd eurót különítettek el két különböző prioritásra. Mik, miket értünk el? 2012. júniusi állás szerint, hogyha a regionális politika jövőjéről beszélünk, akkor egy közép, középen vagyunk, és azt láthatjuk, hogy a kapacitás képítések tekintetében növeltük a kapacitást 4527 munkatársal, és több mint 3000 jó gyakorlatot azonosítottunk a, az innováció területén, és 252 ilyen jó gyakorlatot már át is ültettek. Ami pedig a helyi és regionális politikák javulását illeti, itt 1250 politikai területet érintettünk, és ezek közül 262 ilyenfajta mm, döntést hoztunk meg. Minden pán-európai programot figyelembe veszünk, és mindenfajta tematikus célkötőzést. 11 tematikus célkötőzés volt, a 11 közül a programozási bizottság, amelyben minden tagállam benne volt, illetve Svájc is, és Norvégia, ezek közül a 11 projekt közül négyet választottak ki. És ezen kívül azt is láthatjuk, hogy kiválasztottuk egyik tematikai célkötőzésként a kutatás erősítését, a következő célkötőzés a TO3 az a versenyképesség növelése volt a kkv esetében, a harmadik kiválasztott tematikus szegetőzés az alacsony szén alapú gazdálkodás volt, a utolsó, amit kiválasztottunk, az pedig a környezetvédelem, illetve az erőforrás hatékonyság növelése volt. Úgy gondoljuk, hogy a tagállamnak, illetve a bizottságnak létre kell hoznia bizonyos fajta kapcsolattartó forumot, Szeretnénk, hogyha figyelembe vennék ezt a négy tematikus eh, célkötűzést, és ezen kívül úgy gondolom, hogy csak egyfajta projektet kell kiválasztani, egy interregionális együttműködési projektet, amelynek értelmében egy ilyen célkötőzést kell előtérbe helyezni. Korábban főként a jó gyakorlatot vettük figyelembe a regionális programoknál, viszont nem a műveleti programoknál, viszont most már kötelező az, hogy kiválasszanak projekteket, amelyek által a regionális együttműködési programokban is megvalósítják ezeket a legjobb gyakorlatokat. Elnök, köszönöm szépen! az Orbek nevében Emmanuel Mulem. So, this is a, a look. Köszönöm. Ez eh, az utolsó Urbakt eh, nyári egyetem a képe. Dublin Trinity College-a előtt eh, látható az a 300 résztvevő, akik több mint száz városból érkeztek, ezek eh, eh, városokat és eh, városi tervezési térségeket képviselnek. Van, voltak köztük olyanok, akik olyan városból érkeztek, amelyek környezetvédelmi kockázatnak vannak kitéve, vagy elmaradottak. Megpróbáltuk az integráció, illetve a fenntartható fejlődés céljait E, és lehetőségeit átvizsgálni, megvizsgálni. Egy részvételen alapuló, minden szereplő részvételén alapuló megközelítést akartunk e, alkalmazni. Ez az Urbakt e, módszertanának része, ezt dolgoztuk ki. Az Urbakt az gyakorlatilag emberekről szól, nem hidakba és irodákba fektetjük a pénzt, hanem a helyi szereplőkbe, helyi döntéshozókba, helyi választott képviselőkbe a városokban. A tapasztalat cserén keresztül próbáljuk a kapacitásukat növelni arra, hogy megvalósíthassák a fenntartható városfejlesztési célokat a városaikban. Az Urbakt tehát határon átnyúló együttműködésről szól, E, városi témákkal kapcsolatban. Ez a tudás kiépítése, e, különböző tapasztalatcserék révén, e, megcélozva a politikai csinálókat, döntéshozókat, és a cél pedig a fenntartható városfejlesztés. Az Urbakt módszert használjuk, ahogy már mondtam, ezt az elmúlt tíz évben dolgoztuk ki, elég hosszú idő ez. Minden város amely részt vesz a programunkban, helyi akciótervet alakít ki az első három évben, mégpedig bevonja a helyi, a helyi érdekelteket, magánfeleket, magánbefektetőket, NGO-kat, az önkormányzat különböző hatóságait és szerveit, valamint a munkavállalók csoportjait is. Eddig mindenféle méretű, tehát kisebb és közepes városokból is 5000 személy vett részt ezeknek a helyi támogató csoportoknak a munkájában. A helyi cselekvési tervek meg több mint a fele eh, két évvel a terv létrehozása után legalább részben megvalósul. Emellett tartunk nyári egyetemi képzéseket az Urbakt helyi támogató csoportoknak, illetve nemzeti tréning szemináriumokat a helyi nyelven. Emellett a választott képviselőknek képzési pilotprojektet is kialakítottunk, kísérleti projektet ami a felhasználást illeti, megpróbáljuk elérni azokat is, akik a projektben közvetlenül nem vesznek részt. 2013. júniusában jelent meg az utolsó kiadványunk a Holnap városairól, ma a ma fellépése holnap városai címmel. Ez hat tematikus jelentést tartalmaz. Egyrészt a városi ifjúság megsegítése, az energiahatékonyság egy másik téma, a csökkenő népességű városok problémájának kezelése, a harmadik téma, a mobilitással kapcsolatos gondolkodás, a negyedik téma, megosztott városok Európában, és így tovább. A 2014 és 2020 között még inkább eredményorientáltak szeretnénk lenni, nem csak a cselekvési tervek kialakítását akarjuk monitorozni, hanem azok megvalósításának stratégiáit is. Megpróbáljuk megerősíteni kapcsolódási pontjainkat a kohéziós politika városi eszközeivel. A kapacitás építésre fogunk koncentrálni, mert a helyi kapacitásban rejlik a siker. Emellett a városfejlesztést kívánjuk kiemelni, és a városoknak az irányító testületeivel akarunk szorosabb kapcsolatot kiépíteni az Urbakt a következő 2014 és 20 közötti időszakban is az Európai Uniónak egy minőségi városi dimenzióját akarja kialakítani, különösen ami az operatív programokat illeti. Köszönjük, mondja az elnök. Szeretném megköszönni minden meghívottunknak a részvételét. Természetesen tudunk az önök létezéséről, de jó hallani önöktől első kézből arról, hogy milyen tevékenységet űznek és azt is szeretnénk, hogy a jövőben önök is megfeleljenek a szakpolitika új kihívásainak, és legalább annyira hatékonyan folytathassák a munkájukat, mint hogy eddig tették. Most megadom a szót a képviselőknek. Az első, Marie-Thérèse Sánchez Schmidt, aztán még hárman, ugye? Hárman jelentkeztek, mondja az elnök eh, Marie-Thérèse eh, Sanchez-Smith. Köszönöm, elnök asszony, csatlakozom ön is, eh, én is önhöz, megköszönöm a résztvevőknek az idejüket, hogy eljöttek és ismertették a tevékenységüket. Ezek nagyon fontos programok, és szükség van a pedagógiára is, meg kell magyarázni, be kell mutatni, hogy miről szólnak is ezek a programok, mert sok kétség van Európával kapcsolatban. Ez a négy program, az azt a célt szolgálja, hogy jobbak legyenek a, a, a számok, és jobban hasznosuljanak a, a, a pénzek, tehát nyilvánvalóan van egy kvantitatív megközelítés is, ami a jelenlegi időszakot illeti, a 450 milliós költségvetés az nagyon kis része a területi együttműködési költségvetésnek, és regionális politikához kapcsolódóan pedig nem is tudom 0,1% vagy valami ilyesmi, tehát tényleg nem hatalmas összegről van szó, és aztán önök be tudták mutatni, hogy komoly tevékenységet tudnak százas, egy, ezres nagyságrendű projekteket tudnak támogatni ebből az összegből hatékony módon. Nagyon fontos, hogy a terep szereplők érdeklődnek az önök munkája iránt, és önök hozzájárulnak a strukturális alapok megvalósításához. Ez eh, a, eh, önök ráadásul a eh, határvidékekre is odafigyelnek, a határon átnyúló területekre, az Interact, a területi programok vonatkozásában eszközöket ad a résztvevőknek a projektekhez, és az Európai Együttműködési Nap kampány keretén belül, ugye Strasbourgban, Strasbourgban indult, nem is olyan régen, eh, láthattuk, hogy eh, megindult a tapasztalatok felhasználása és kicserélése a régiók eh, között, tehát apró pénzre váltjuk ezeket a tapasztalatokat. Az Urbakt pedig szintén ezt végzi, csak éppen városi szinten ami a területfejlesztési jogszabályokat illeti, ott arra kell figyelnünk, hogy ne kérdőjelezzük meg a hozzáadott értékét ezeknek a programoknak. A szaktudás az folyamatosan fejlődött, önök is beszéltek az innovatív módszerekről, az Urbakt a hozzá kezdi fűzni a saját tevékenységéhez a városok és vidéki területek közti együttműködés problematikáját. Az interaktal kapcsolatban az a kérdésem, hogy hogyan lehet értékelni a, az Európai Napnak a, az eredményeit és a másik Tól pedig azt kérdezném, hogy a legperiférikusabb régiókkal kapcsolatban eh, hogyan működnek ezek eh, a eh, dolgok, ezek a programok. Az Urbaktól pedig a vidéki együttműködéssel kapcsolatban azt kérdezem, hogy mi a véleményük a Limózsi régió Urbakt programjáról, illetve az ott megfogalmazott kompetenciákról. A 87-es cikk azt mondja, hogy külön oda kell figyelni a határon átnyúló együttműködésekre, és ezeket, ezt a gyakorlatban hogyan akarják megvalósítani mi itt az Európai Parlamentben. Az Erasmus programot ki akartuk terjeszteni a helyi választott képviselőkre, az Európai Bizottság eh, elindított egy eh, kísérleti projektet, és eh, aztán úgy döntöttek a kísérleti projekt után, hogy ezt kiterjesztik, tovább folytatják. Mit tehet tettünk önök szerint annak érdekében, hogy a helyi választott képviselők részt vegyenek ebben a tevékenységben. Az Európai Bizottságtól itt van egy osztályvezető, mondja az elnök, illetve egy osztályvezető helyettes is, tehát hozzájuk is fel lehet tenni kérdést. Lambert van Nistelrooy következik. Köszönöm. Köszönöm ezt a beszámolót, és örülök neki, hogy vitázhatunk arra, hogy hogy állnak a dolgok. amikor két héttel ezelőtt Strasbourgban hallgattuk eh, Barózót, hogy hogy állnak a dolgok az Európai Unióban, valami megkapta a filmet, csak a szociális társadalmi kohézióról beszélt, semmi másról. De a területi kohézió számára az a fontos, hogy a különböző programokon keresztül újító jellegű eszközökkel több együttműködés, legyen eh, Európában, hogy kiegészítsük egymás erőfeszítéseit a kutatásban, fejlesztésben. Ez teljesen hiányzott a Barózó beszámolójából. Tehát készülnek ezek a csodálatos eh, jelentések, de hova tűnnek? Valahol egy polcon porosodnak? Úgy tűnik, hogy a döntéshozók eh, agyáig nem jutnak el. Alulról fölfelé, vagy felülről lefelé mindegy is, így vagy úgy, ez úgy tűnik, hogy nem működik. Nagyon fontos lenne, hogy a különböző eh, döntéshozók és szereplők, résztvevők eh, gondolatait formáljuk. Kérdésem a következő. A válság, a gazdasági kormányzás talán elszívta az emberek figyelmét, hiszen itt van például ez a csodálatos atlasz, oly fontos információkkal van tele Európáról, hogy a régióknak, tagállamoknak nagyobb lehetőséget biztosítsunk arra, hogy a demográfiai változás ellen valamit tegyenek, az egyre idősödő népességgel valahogy szembenézzenek. Például ezek az igazi mindennapos gyakorlati problémák. De mit tehet ők kiváló munkát végeznek, de a politikai vitában mi próbáljuk segíteni őket, de az önök munkájának gyümölcse szerintem teljesen hiányzik a szakpolitika formálók, illetve a, a közgondolkodást formálók, alakítók e, retorikájából. úgy érzem, hogy az új időszakban arra lenne szükség, hogy az önök munkája nagyobb figyelmet kapjon, jobban belekerüljön valahogy a, a, a, az európai rivalda fénybe. Hiszen Európa első számú pénzügyi eszközéről van szó. például a specializációról nem szóltak semmit. Köszönjük Lambert, Jan Albrechtnek adom meg a szót. It's quite interesting. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes ez, hogy minden pénzügyi terve előtt újra beszélünk ezekről a programokról, vitázunk ezekről a programokról, és az alapkérdés az az, hogy ezek valóban stabil elemét képezik az európai regionális politikának, tudjuk, hogy ez létezik, és különböző új formákban ez meg is lesz a jövőben, és minden pénzügyi terv végén attól tartunk, hogy ezeket, vagy amiatt aggódunk, hogy meghosszabbítják ezeket, vagy sem. Tehát ez az első döntés, amit meg kell hoznunk, vagy az, hogy lesz egy stabil jó javaslat, és tényleg ezek a programok a rendszer részét képezik, vagy pedig ezek olyan dolgok, amiket meg lehet változtatni. Általában néha nem adjuk meg az eszközöket, viszont az új kötelezettséget megszabjuk. Én emlékszem még arra a csodás programra, a, mi is volt a neve? A, a régió gazdasága, a régiók a gazdasági változását. Ez volt egy ilyen program, aztán keresgéltük a pénzt hozzá, meg is találtuk az interregben valahol ezt a pénzt, de itt, van most, itt vannak most a mikroregionális elemek is, amelyeket a programokba bele kell helyezni, vagy a helyi önkormányzatok számára az Erasmus. A parlament, a bizottság eh, döntött erről, viszont kicsit későn. Az első kérdésem, lehet, hogy kicsit nehéz ezt megválaszolniuk, mert nem is tudják. Mit kell megváltoztatni a programokkal kapcsolatban? Kell-e itt egy állandó elem, vagy újabb és újabb elemek kellenek 7 évente? Kellene egy alapvető tudással rendelkeznünk, de hogyha el tudnak nekünk mondani azt, Egyszerűen, hogy mégis honnan jön majd a pénz. Nemzeti barítékból, Brüsszelből. Hogyan működik ez? Mert látjuk az eredményeiket, és ez óriási, de szerintem nagyon sokan nem tudjuk, hogy honnan jön a pénz. Hol van a pénz forrása. Tehát örülnék, hogyha nagyon egyszerűen elmagyaráznák azt, hogy az Interreg, az Urbán, Urbák, az e e ESPON estében honnan jön a pénz. Úgy gondolom, hogy sokkal jobban meg tudnánk érteni ezt a dolgot, ha ezt tudnánk. Elnök. Úgy látom, hogy másod nem kívántak kérdést intézni a vendégekhez, e- ezért megadom a szót a vendégeknek, hogy megválaszolják a kérdéseket. Az ESPON igazgatója, köszönöm szépen. Közvetlenül megválaszolom a kérdést. 75%-ban a pénzünk a, az ERDF-ből érkezik, illetve a részvevő országoktól. A monitorizási Bizottság arról döntött, hogy bármi és legyen mindig egy európai lefedettségre van szükség, és ezért egy fazékba rakják a pénzt, tehát ez azt jelenti, hogy az ESPON által minden százalékban van finanszírozott, tehát mindenki kedvezményezettje mindennek. Mikrofonon nélküli kérdés. 75% tehát Brüsszelből érkezik az ERDF-ből. No, no. I think we need the commission to clarify. megkérdezhetném a bizottságot majd arra, hogy ezt a kérdést válaszolja meg, aztán majd folytatjuk a többi válaszsal, tehát a finanszírozás rendszere a pán-európai programok esetében. Is for cooperation is a Köszönöm. Az régió közötti együttműködésre van egy külön költségvetés. A területi együttműködés mellett erre a négy programra külön költségvetést különítenek el. A vidékfejlesztési alapból ugyan, de ebből a négy eh, programra. A teljes költségvetés 75%-a jön innen, a 25% maradék 25% pedig a tagállamok befizetéseiből. Windows for programs. This is contrary to the cross-border cooperation. A CBC-vel ellentétben ott a tagállamok kapják ugyanis a pénzt, itt nem a tagállamok kapják a pénzt, hanem az Európai Bizottság javaslat alapján idélik a pénzeket. Supporting the continuation of the current three strands in European territorial cooperation. One is transnational. A transnacionális hat, határmenti és régió közötti együttműködés három összetevője mellett, mint már többször kiálltunk, még egyszer mondom, az ERFA pénz alapvetően. Újra öné a szó. Csak nagyon röviden, elnök asszony. Az ESPON-nal kapcsolatban annyit elmondhatok, hogy 7 éves időszakokban gondolkozni nagyon nehéz, amikor nagyon nehezen előre látható, hogy milyen mértékben kívánják kiásztálni a munkánkat maguk a döntéshozók, akikhez be kell csatornázunk elméletileg ezeket az információkat. A tudás átadás, knowledge transfer a lehető legnagyobb kihívás számunkra, ezt a fajta munkát megfelelő pénzek, erőforrások, emberi és pénzforrások nélkül nehéz elvégezni. Ez mindkétféle múlik, hiszen hiába van meg az összes információ, hogyha nincsen fogadókészség a politikai arénában erre az információra, akkor továbbra is láthatatlanok maradunk, és tud, látjuk azt is, hogy Európa szerte milyen szelek fújnak a politika színpadán, ezzel szembe menni is nehéz. Elnök azt mondja, apró kérdésem menne, mondja Van Nisztelraj úr. Regions of Knowledge, a tudás régiók című alprogram valahogy eltűnt a sülyeztőben, pedig úgy emlékszem, hogy ez megvolt annak idején. We ask the commission. and az Európai Bizottságtól kérdezzük? Michel Amlentől kérdezzük. Az együttműködési projekteket gyűjti egy kalap alá, a DG Research a kutatási főigazgatósághoz tartozott a régiók, most már a régiók közti együttműködéshez tartozik, de majd a mi programjainkba beépül. After Peter Melby. Peter Melby után ki szeretne hozzászállni? Málváni úr ismételten? Ha megengedi a szonyom, akkor egy pár szóval kiegészíteném az eddig elmondatokat. Az Interact esetében 85% jön az ERFA-ból, 15% a tagállamoktól. Az Európa Együttműködési Nap elején is elhangzott, azt hiszem Olbricht úr mondta, hogy a struktúrákba, emberekbe eh, fektetünk be. Tehát nem csak pénzről szól itt a történet, a területi együttműködéshez idő kell. Éppen ezért ez folyamatosan fejlődik, nem hoz azonnali eredményeket. Éppen ezért az Európa Együttműködési Nappal is azt próbáljuk elérni, hogy az emberekhez közelebb hozzuk az európai szintű együttműködés, a regionális együttműködés aspektusát. A értékelés folyik az a kapcsolatban, hogy milyen eredményekkel járt az eddigi munkánk, és nem csak mennyiségi, hanem minőségi szempontból is próbáljuk ezt értékelni, és, els, értékelni, és elsősorban arra koncentrálunk, hogy milyen hatást tudunk elérni, mennyire tudjuk befolyásolni a dolgokat. Ne felejtsük el, hogy ez még csak a második év a, a második éve folynak ezek a dolgok, az együttműködési nap. Az elképzelése az, hogy eljutassuk az információt az emberekhez, hogy lássák, tudják, hogy a területi együttműködés milyen hozzáadott értékkel is bírhat. Köszönöm, Michel Lamlen következik. Köszönöm, elnök asszony. A négy program összesen 450 millió eurót az összes kohéziós költségvetés másfél ezrelékét teszi ez ki. Mégis 320 milliárdos összköltségvetésre nagyon nagy hatással lehet ezen egy program. Számos bizonyíték van arra, hogy hogyan tudjuk befolyásolni ezt az óriási költségvetést. Innováció, újítás, az az, ami hiányzik igazán. A parlament, a régiók bizottsága is nagyon segíti a munkánkat, vagy az Európai Bizottság is felelős lehet, de mi az ilyen, ilyen törpek költségvetésekkel nagyon nehéz megmutatni Eh, hogy mi is az együttműködés igazi hozzáadott értéke. Szerintünk Európa az együttműködésről szól, ezt mi tudjuk, önök is tudják itt az Európai Parlamentben, de a tagállamokban, a régiókban, ahol nem beszélik ugyanazt a nyelvet, nincsen közös nyelvük, nincsenek közös hagyományaik, ott bizony komolyabb akadályokkal nézzünk szembe. Albrecht úr kérdezte, mit lehetne a rendszeren változtatni. Nos, erre azt kell, hogy mondjam, hogy az együttműködés világa a bevált gyakorlatokat használhatják fel a regionális együttműködési programokban? Talán a regionális operatív programokban is kellene kötözettségét vállalni arra, hogy, um, hogy ezeket átvegyék. Tehát a bevált gyakorlatokat mindig csak a következő generációban tudjuk megtenni. A önkormányzatoknak pedig meg azt kell dönteniük, hogy hogyan találják meg a módját annak, hogy ezt megtegyék. Tehát sokszor például uniós pénzből finanszírozott projektekkel kapcsolatban úgy jönnek az újságok, mintha az égből potyant volna az a pénz, amiből ezt végrehajtják, de mivel a következő programozási időszakban vagyunk már, így senki sem tudja, hogy ez Európának köszönhető. Ez egy kicsit technikai jellegű megjegyzés, de ez szerintem fontos. Manuel Muller. Yes, thank you. Uh, about the question of stability. I... Ami a uh, stabilitást illeti, fontos uh, probléma mert sok időbe telik az innováció, az új eszközök kialakítása és elterjesztése. Ami a részvételi megközelítést illeti, illetve az új eszközöket is, nos, ezeket az elmúlt tíz évben fejlesztettük ki a valóságban nehéz azt mondani, nem nagyon lehet azt mondani, hogy két vagy három év alatt el lehet érni komoly dolgokat, komoly változást, ennél azért hosszabb időre van szükség. Ráadásul ezzel is egyetértek, amit Michel mondott, hogy itt kisméretű programokról van szó. Az innovációt mi előre mozdítjuk, és gyakorlatilag a mi feladatunk az innováció transferje. E, viszonylag e, új fiúk vagyunk, új fiúk vagyunk itt a terepen, de látjuk a nehézségeket. Ami a választott képviselőket illeti, látjuk azt, hogy az Erasmus e, választott képviselőknek program az jó, mi magunk is választott képviselőknek tartottunk tréningeket. Tehát ezek olyan választott képviselők, amely, akiknek a városuk részt vesz a projektekben, és ténylegesen végeznek ilyen munkát. Ami a városi és vidéki együttműködést illeti, nos, nagyon gyakran attól függ a város sorsa, hogy mi történik a közvetlen környezetében, és hát fordítva még inkább, tehát a funkcionális városi területek kérdése az egy mag eleme a mi munkánknak, és nyilvánvalóan ebben az irányba, ebben az irányba fogunk majd előrelépni a jövőben is. Köszönöm, mondja az elnök. A bizottságtól azt kérdezem, hogy tájékoztatni tudnak-e bennünket arról, hogy hol tartanak ezek a programok, mert az általános rendeletben ugye úgy döntöttünk, hogy ezek a programok folytatódni fognak. Nyilván a mainstream programoknál ezek később fognak beindulni, de hol tart az az új programok előkészítése a bizottsági szinten, nem tudom, vagy meg mindent meghallgatunk, amit a bizottság még hozzá szeretne fűzni az elhangzottakhoz. Köszönöm Hübner asszony ahhoz, hogy eredményt érjünk el, és felkészüljünk arra, amikor elfogadják a rendeletet, novemberre számítunk erre. A tagállamokkal és az irányító testületekkel már elkezdtük az együttműködést földrajzi alapon, illetve ezzel a négy programmal is eh, létrehoztunk eh, task force-okat a tagállamokkal, eh, tematikus célkitűzéseken dolgozunk, mit válasszunk ki, és megpróbáljuk megjelölni azokat az új tevékenységeket, amelyekkel ezeknek a programoknak foglalkozniuk kell. Azt reméljük, hogy a programok értékelése hamarosan megtörténhet, és nem kell, nem lesz szükség arra a kilenc hónapra, amit a rendelet lehetővé tesz, hanem már a jövő nyár előtt sikerül elfogadni ezt. Ez kötelezettségvállalásnak hangzik a bizottság részéről, és ez ugye akkor azt mondja, hogy a programokat elnézést mondja az elnök azt, hogy a bizottság részéről még valaki hozzá szeretne szólni. Csak eh, én is reagálnék az elhangzott kérdésekre, amiket a eh, parlamenti képviselők feltettek. Ami a eh, vidéki és városi területek együttműködését illeti, önök parlamenti képviselőként az interregionális együttműködést kiterjesztették erre a területre, amit mi el is fogadtunk, és ez így bekerült a bizottság position paperjébe, amely ezeknek a programoknak a jövőjéről szól, tehát a tagállamok eh, ennek megfelelően elkezdték kidolgozni a válaszukat erre az új eh, hatálykiterjesztésre. Amit eh, Müller úr mondott az Urbakt pilot programjával kapcsolatban, amelynek megcélzottjai a választott képviselők voltak. A feedback nagyon jó. Az Urbakton belül futó programon belül vannak olyan választott képviselők, akik nagy örömmel vesznek részt az ilyen jellegű munkában. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos gyakorlat volt, és remélhetőleg a következő programozási időszakban is folytatódhat. Ami a folyamatosságot, illetve a kihívásokra való választ illeti, itt meg kell találnunk egy egyensúlyi helyzetet, nagyon sok jó tapasztalatot halmoztunk fel a futóprogramokkal kapcsolatban, de vannak új kihívások. Az Urbakt például nyilvánvalóan az integrált városfejlesztéshez kell, hogy jobban idomuljon, tehát az Urbaktnak hozzá kell járulni a kapacitásépítéshez, illetve a tudatosításhoz, segíteni a városi hatóságokat, hogy ennek megfelelően tervezzenek. Ami a társadalmi beilleszkedés kérdését illeti, mi is a parlamenten is, a parlament is megpróbáljuk a regionális politikát holisztikusan látni, integrált megközelítést alkalmazni. Azt gondolom, hogy ez a legjobb módja a probléma kezelésének, és így lehet megoldani a legnagyobb problémákat, és egyébként ez a városokra is jellemző probléma nagyvárosokra, illetve azok kertvárosaira, ahol a problémák szakpolitikai kudarcokra vezethetők vissza. Egyes tagállamokban nem foglalkoztak eleget a, azokkal a városrészekkel, amelyek leszakadóban voltak. Nyilván itt a tapasztalatok cseréje segíthet. a nyílt, az októberi nyílt napokon számos szeminor, szemináriumot szervezünk, ahol a négy program ismételten megmutathatja magát, és bemutathatja azt, hogy mit értek el eddig, mit terveznek a jövőre. Köszönöm, mondja az elnök. Amennyiben nincs több kérdés, akkor ezt a napirendi pontot én le is zárnám, megköszönve a az igazgatóknak eh, a munkáját, illetve azt, hogy eljöttek, remélve azt, hogy eh, majd a következő pénzügyi időszakra vonatkozó terveiket is ismertetik velünk, tehát köszönöm nekik még egyszer. Akkor menjünk tovább a következő napi rendi pontra, amelyet eh, amely Andrei Kovacsev véleménye a 2014-től 20-ig terjedő többéves pénzügyi időszakra vonatkozó eh, rendelettel kapcsolatban. Andrejnek megadom a szót. Tú. Köszönöm, Danuta. Szeretném önökkel megosztani azt, hogy mi a helyzet, és hogyan fogunk eljárni. A szabizottságunk lesz az egyetlen olyan szabizottság, amely véleményt fog adni a több éves pénzügyi keretről szóló jelentéshez. A költségvetés, e, EU költségvetés egyhamadát a regionális keretre teszik ki, ezért mindenképpen fel kell hívni a figyelmünket két nagyon fontos e, kérdésre a vélemény rövid indoklásában. Ez egy olyan eljárás, amelyben mi csak igent vagy nemet tudunk mondani. Először is a kohéziós politika nagyon sok plusza járt az európai állampolgárok számára, és a júliusi állásrólásban a parlament bizonyos elveket fektetett le. A szabizottság egyetett abban nagy többséggel, hogyha a következő programozási periódusban az európai kohéziós politika erős eszközé válik a növekedés munkahelyek számára, akkor azt legalább a 2012-es, 2013-as szinten kell finanszírozni. Ez a minimális finanszírozási szint. Ezért szeretnék arra rámutatni, hogy minden MFF plafonnál és kohéziós politikánál történt csökkentés mindenképpen problematikus. Ezek veszélyeztik az EU 2020 stratégiájának elérését, illetve azt, hogy sikerüljön szociális-gazdasági kohéziót elérni. Ezért, nagy, ezért kételjes az, hogy így a kohéziós politika által valóban sikerül-e az egységes pénzt megvalo- megvalósítani, és ezáltal ez aláshatja az a szolidaritást. Reality is uh, as it is to respect the will of the European Parliament. Mindenképpen azt javaslom, hogy adjuk jóváhagyásunkat, de mivel ez az egyetlen módja annak, hogy az Európai Parlament azt biztosíthassa, hogy lesz előreláthatóság és rugalmasság az Európai Unió kiadásaiban 2020-ig, és eh, így nem lesz az éves költségvetések bizonytalansága. Bár nincs arra garancia, hogy az EU politikái eredményekkel fognak járni az európai állampolgárok számára, mivel a politikák végrehajtása veszélyben van. Ez egy olyan fajta valóság, amelyről már az elmúlt években sokat beszéltünk. Erről beszéltünk már a tárgyalások megkezdése óta, amikor az első kerettervezetről tárgyaltunk, amit az Európai Bizottság elénk terjesztett. A második pont az az, hogy a kohéziós politikákról szóló kohé- öm, trialógusok folynak, holnap lesz a következő kör, a bizottsággal és a tanácssal ami nem sikerült megállapodni a releváns jogi alapban. Ez idáig, ez azt jelenti, hogy az MFF az MFF-ben lefektetett előfeltételek, amiket az Európai Parlament javasolt, azokat mi nem sikerült elérni. Ezért azt javaslom a szabizottságunknak, hogy fogadjunk egy ajánlást, amiben a Költségvetési Szakbizottságot arra ösztönözzük, hogy adjanak ki pozitív hozzájárulást, akkor, hogyha a július Amerikán meghozott MFF-ről szóló parlamenti állásolás pontjait teljesítik. Köszönöm a kollégáknak azt, hogy hozzájárultak ezekhez a vitákhoz, amelyek az MFF-ről szóltak, és remélhetőleg, hogy sikerül majd elérnünk a legjobb eredményeket az állampolgárok és az EU számára. Stavrakakis kollega következik a szocialisták nevében. Köszönöm mindenek előtt, megköszönném a raportőrnek ezt a véleményét. Csak, csak szeretném elmondani azt, hogy az egyik feltétele annak, amit az Európai Parlament megszakadta az állásolásában, az az volt, hogy az MFF esetében a feltételek nem teljesültek ahhoz, hogy lehessen zárni a tárgyalásokat. Úgy gondolom, hogy a kohéziós politika esetében nagyon fontos eszközzel állunk szembe, és erre szükségünk is van. Mani szúrliberálisok részéről. Mivel tudjuk, hogy a parlament eh, tárgyalási csapata a főszámokban megegyezett a tanácssal, és éppen ezért a főszámok nem változtathatóak meg. A parlament ehhez fogja tartani magát. Én így veszem. Ugyanakkor a teljesítmény tartalékok eh, még nyitottak. Én azt remélem, hogy erre a 7%-os tartományra odafigyelnek majd, mert ez a, az összeg gyakorlatilag a kohéziós politikai összegeket meg tudja változtatni. Ezzel nekünk foglalkoznunk kell. Ami azt jelenti, hogy áttolhat bizonyos pénzeket az elkövetkezendő hét éves időszakban még még hogyha a tanács 2%-os növekedésbe bele is egyezett, a, tanács, a bizottság eredetileg 5%-ot javasolt, ugyanakkor itt a kettes fejezetről van most csak szó, és szerintem ezzel kapcsolatban Eh, azért eh, lehet nekünk egy álláspontunk, függetlenül attól, hogy a nagy összegekben, meg a főszegekben megállapodtunk Franz Fonzi következő. Köszönöm, elnök asszony. Támogatjuk eh, ezt a jelentést először is azért, mert megerősíti a makrokondicionalitással kapcsolatos álláspontunkat, ami egy fontos tárgyalási célkitűzés volt. Emellett a parlament július harmadikai nyilatkozatára is utal, amely az MFF elfogadására elfogadásával kapcsolatos parlamenti véleményt fejti ki, tehát mi támogatni tudjuk ezt a véleményt. Köszönöm. Köszönöm. Cornelia Ernst következik. Ja, vielen Dank. Um, in einer Reihe von Dingen kann... Igen, köszönöm szépen jó néhány dologgal egyetértek az előadó javaslatai közül. Az kétségtelen, hogy vannak itt bőven problémák. A szolidaritás kérdéséről mindenképpen beszélni kell. A makrogazdasági kondicionalitás is tudjuk, hogy mennyire ö, problémás lett. A legfontosabb az, hogy a triológus során hangsúlyozzuk ennek fontosságát. Ettől eltekintve úgy vélem, hogy Kovácsev úr javaslatával alapvetően éppen ezért jelenlegi formában nem tudunk egyetérteni. Like take... Köszönöm. Szeretne még valaki hozzászólni ehhez a kérdéshez? Úgy látom, hogy nem. Andrei szeretne röviden válaszolni? elnök asszony, csak röviden emlékeztetném a kollégákat, hogy eh, jóváhagyási eljárás van itt szó. A, mi véleményezzük a Költségvetési Bizottságnak a jelentését, igen vagy nemet mondhatunk. Folynak a három oldalú egyeztetések, jelenleg is. A makrogazdasági kondicionalitás, a 7%-os teljesítménytartalék, a finanszírozási szint, illetve az előfinanszírozás lehetősége mind-mind a tárgyalások, a háromoldalú tárgyalások részét képezik. A tanácssal folytatott tárgyalások során az Európai Parlament kiáll az álláspontja mellett, a rövid indoklásban megpróbáltam felvázolni az általános képet, és véget, végül azt mondani, hogy igen, pozitív jóváhagyást, beleegyezést kell adnunk ebben az eljárásban a Köcsögetési Bizottságnak és a háromoldalú megbeszélésektől. Azt várjuk, hogy mindezek a pontok a parlament eh, szájéze szerint alakulnak a végső kompromisszumban. Lehet, hogy csak a Regi Szakbizottság fogja véleményezni eh, ezt a Költségvetési Bizottság irányába. Szerintem ez teljesen korrekt, hiszen a pénz jelentős része pont a regionális politikára fordítódik majd. Éppen ezért kell, hogy ebben a dosszéban mi is hangukat hallassuk. Ennyit szerettem volna elmondani, elnök asszony. Vaszak úr kezét nem láttam elnézést, az ECR nevében szeretném mondani valamit. Igen, elnök asszony, mi is átrágtuk a kérdést, értjük, átlátjuk a helyzetet, és a, az ECR frakció természetesen támogatja a Kovácsev jelentést. Nincs más hátra, mint holnap szavazni a frakciók egyeztessenek, a szükségesnek érzik. Ezzel lezárom ezt a napi rendi pontot. Derek Vaughan azonban nincs itt. A hetes napi rendi pont felelőse ő lenne. A nyolcassal tudjuk folytatni esetleg? A régiók bizottsága a közelmúltbeli küldöttségéről szóló jelentés. gyorsabban haladunk a tervezetnél. Jó, hát akkor kezdjük a nyolcassal, tehát a küldöttségekről szóló beszámolás. Stargerkis kollega Kirunia Svédország. Köszönöm elnök asszony, kedves kollégák! A delegációnk látogatásának fő cél kitűzése az volt, hogy megvizsgáljuk Svédországban a szakpolitika alkalmazását. Ez E, a tolmácsok kérik a görög nyelven beszélő képviselőt, hogy sokkal lassabban olvassa, adott esetben ne olvassa fel a szövegét. Nos, e, folytatjuk. E, Roy úr és mások is részt vettek ezen a delegáción. A látogatás segített megérteni bennünket abban, hogy ezeknek a régióknak, ennek a régiónak mik a nagy kihívásai, és hogy a struktúrás alapok hogyan segíthetnek ebben, hogyan lehet az emberi tőkét, a természetes erőforrásokat, a természeti erőforrásokat jobban felhasználni. Nem csak ebben a régióban, hanem az Európai Unióban is Nilsson kollégának köszönjük a kezdeményezést, amelynek révén eljutottunk ebbe a régióba, és köszönjük azokat az erőfeszítéseket, amelyek a delegáció sikere érdekében tett. Nem fogom önöket azzal untatni, hogy felolvassam vagy elismételjem azt, ami a jelentésben is szerepel. Egyszerűen csak kérném a kollégákat, hogy van-e valami, kérdezném a kollégákat, van-e hozzáfűzni valójuk. Thank you. I don't know if anybody else would like to, to comment. Nem tudom, van-e valaki, aki... Akkor mi a következő napi rendi pont? Winkler úr nincs itt, Konstance, Korzika, Sardinia. Köszönöm, ezt gyorsan meg tudom tenni. És Többek között azért tudjuk ezt is letárgyalni, ezt a témát gyorsan, mert az írásos jelentés készen van. Én először is szeretném megköszönni a korzikai és szardíniai képviselőknek azt a támogatást, amit nyújtottak mert szerintem ez a látogatás rendkívül érdekes volt. Láttuk azt, hogy a határon átnyúló együttműködés hogyan zajlik két tagállam között, vagy akár egy szigeten. Számomra ez érdekes volt. Újdonság. És érdem, érdekes volt azt látni, hogy a tengeri park, illetve tengeri nemzeti park, illetve a határon átnyúló együttműködés a gyakorlatban hogyan zajlanak. Fontos, hogy felhasználjuk ezt a lehetőséget arra, hogy a határ mindkét oldalán beszéljünk a helyi hatóságok képviselőivel, választott képviselőkkel, ezt azt gondolom, hogy mindannyian hasznosnak tartottuk. Fontos volt meghallgatni, hogy mit gondolnak a helyhatóságok ezekről a témákról. Különösen érdekesnek találtam, hogy nem olyan könnyű a határon átnyúló együttműködést megszervezni ugyanazon a szigeten sem a helyhatóságok között. Ennek nyilván történelmi okai vannak, stratégiai fontosságú régióról van szó. Láttuk azt is, hogy milyen egy élő tengeri nemzeti park, de erről is többet olvashatnak az anyagban. Én csak arra kérném ezt a bizottságot, hogy amikor a jövőben meghatározza a meglátok támogatandó területeket, akkor vegye figyelembe azt is, hogy egy projekt nem feltétlenül vonzó első látásra, látszatra, de mégis olyan jó együttműködési tapasztalatokat tud felmutatni, amelyek később máshol is létező problémák kiküszöbölésére alkalmazhatóak. Itt most ez a tengeri nemzeti park az, amely az együttműködés legsikeresebb formája a két sziget között, de nyilván más, más területekre is ki lehetne terjeszteni eh, az együttműködést, eh, és eh, el tudunk képzelni olyan területeket, ahol nagyon is természetesnek tűnne az együttműködés a két régió között. Jó lenne ezt az együttműködést kiterjeszteni, nem tudom. Köszönöm, elnök, mondja az elnök. Van-e valaki, aki Korzikához, Szardiniához hozzá szeretne szólni? François Fonzi. Köszönöm. Üdv, Konstanz. Konstanz, ezer bocsánat. Hát ez a telefon Még egyszer köszönöm azon kollégáknak, akik időt szakítottak erre a misszióra. Szerintem sokat tanulhattunk belőle, illetve a helyiek számára is fontos volt, a, akik így közvetlen kapcsolatot ápolhatnak egy európai képviselőkkel. Pont ebben a régióban, amely a régi országok megosztottsága jellemez jelenleg. Új dinamikát, úgy lendületet kapnak azok a projektek, amelyek a következő programozási időszakban kerülnek végrehajtásra. Jomari Ujásznak is köszönettel tartozunk, aki megszervezte mindezt. Nagyon szépen jól alakultak a dolgok, valóban nagyon hasznos volt ez a látogatás. Köszönjük! Akkor ezt is lezárhatjuk. Berlin a következő, de két kollega, aki ehhez hozzászólhatna, nincsenek itt. A Berlinnel kapcsolatos beszámolt, akkor nekem megködjük. Nem, Luhán úr. Köszönöm. Valóban én is a berlini küldöttség tagja voltam, roppant hasznos volt ez. Láthattuk ugyanos, hogy nagyon uh, imponáló volt, hogy látni, hogy az a központ, ahol jártunk, hogyan hozza létre a szükséges infrastruktúrát, üzleti infrastruktúrát ebben a régióban. Ez a vállalkozás fejlesztési központ. Illetve, hogy a közösségi forrásokat hogyan bocsátják a, az új vállalkozók rendszer, eh, rendelkezésére. Egyébként eh, ez az infrastruktúra sokkal kedvezőbb áron elérhető így a vállalkozók, eh, kisvállalkozók számára, mint, a, eh, mint a piaci árak. Ez a vállalkozásfejlesztési vagy inkubátorház szerintem nagyon jó kezdeményezés, a szociális infrastruktúrába is fektetnek. Berlinben sok a külföldi, sok a bevándorló, akik eh, a társadalmi beilleszkedés problémáival szembesülnek. Különösen tetszett az, hogy az helyi önkormányzatok hogyan eh, egyszerűsítik a dolgukat eh, ezen források felhasználásával, illetve a helyi európai források egy, közös egyesült felhasználásával. A belőni helyi területfejlesztés hát tudjuk, hogy éveken keresztül Berlin egész egy nagy építési terület volt. Emiatt szükség volt komoly erőfeszítésekre a terület rendezés terén. Ennek eredményét láthattuk. Feltett tettük magunknak azt a kérdést, hogy milyen olyan jó bevált gyakorlatok vannak, amelyek a kohéziós politika területén a benchmarkingban is felhasználhatóak, annak érdekében, hogy ezt a koncepciót, ezt az elgondolást megoszthassuk másokkal is. Több illetve amikor nem, Berlin, nem csak Berlinről beszélünk, hanem az egész régióról, hiszen Berlin és környéke tulajdonképpen ennek a tartománynak, a, a, majdnem a, a, a tartománynak a, a, a, az egészét tükrözi. Berlinből tehát magunkkal hoztunk bevágyakorlatokat, hogy a közpénzeket hogyan lehet körültekintően elkölteni, a pénzügyi ellenőrzés is példás volt, a bürokrácia minimális volt, láthattuk a gyakorlatban, hogy hogyan lehet könnyíteni az emberek dolgát. Nagyon jó hangulatban telt ez a misszió, valóban jól fogadtak minket. Úgy érzem, hogy a berlini gyakorlatból nagyon sokan tanulhatnak máshol is, főként az új tagállamokban. Köszönöm. Thank you very much. So we... Köszönjük szépen. Ha másnak nincs hozzáfűzni valója, de hogy nem, Lambert, van Nistelrooy. because I talk later with the members who Szeretném még azt hozzáfűzni, hogy hát beszéltem azokkal, akik jártak Berlinben, és most beszélünk a tematikus koncentrációról, illetve az Európai Szociális Alap sorsáról. Az egyik gondolatom ezzel kapcsolatban az, hogy az RDF-et és a szociális alapot, az rfa és a szociális alapot kombináljuk, oly módon, hogy új kezdeményezések születhessenek, és azok mozdíthassák elő a fellendelést. És én úgy hallottam, hogy Berlinben ez gyakorlat. És ráadásul nem csak arról szól a dolog, hogy mennyi pénz van a szociális alapban 25% vagy ilyesmi, hanem meg hogy mennyi az éves, éves keret, hanem itt az egymást átfedő pénzfelhasználásról van szó. E, ebből a szempontból Berlin egy elég világos példa. Néha, amikor ellátogatunk egy városba, mint ahogy most tettük Berlinben, látjuk, megértjük azt, hogy az alapok hogyan tudnak addicionális módon, szinergiában működni. Az egyik fontos dolog, amit ebből a jelentésből megtanultam, az az, hogy a szinergia mennyire fontos, és nem annyira a százalékok fontosak, hanem a szinergia, mert hogyha 25 százalék az arány, de valójában nincs együttműködés a különböző városrészekben elköltött pénzek között, akkor úgy érjük el azokat a célokat, amelyeket szeretnék, szeretnénk, vagy szeretnének. Tehát az ön jelentésére támaszkodva mondanám ki azt, hogy a berlini gyakorlatot ne felejtsük el. Peter Luhan következik. Ja, um, susțin într totul ce spune uh, Lambert uh, și mă bucur. Köszönöm, teljes mértékben egyet tértek az. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy nagyon szükséges az, hogy olyan gyakorlatokkal uh, dolgozzunk, amelyek valóban példákként szolgálhatnak. Szeretném kiemelni azt, hogy látni kell azt, hogy különbségek vannak a pénzkiadások kapcsán, és ez főként az eszát illeti, hogy mondjuk egy egyszerű példát, és ez sokat mutat ez a példa. Az olyan országok, mint Németország, és főként Berlin, itt az alapból arra használják a pénzt, hogy épületeket építsenek, infrastruktúrát hozzanak létre, amelyekkel a társadalmon is segítenek, viszont az új tagállamokban azt látjuk, hogy a pénz 5-10%-ban használják fel infrastruktúrára. Tehát van egyfajta korlátozás itt, és úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentben erről is beszélni kell. Ez egy igazi vita kérdés lehetne. Akár tárgyalhatnánk is arról, hogy mikor ülünk le az asztalhoz, a kohéziós politika barátainak, kormányaival, illetve az Európai Bizottsággal. Nem szabad túlságosan könnyedén bánni ezzel a kérdéssel. Nagyon fontos segítséget jelenthet ez a politikákhoz, főként a kohéziós politika barátainak országaiban. Az európai pénzeket jobban kell kiadni, és kevesebb pazarlásra van szükség. Köszönöm. Elnök, ezt a pontot szeretném lezárni, és szeretném elmondani azt, hogy a szabizottsági elnökök értekezletére, illetve az elnökök értekezletére elküldjük ezeket a jelentéseket. Most pedig szeretnék visszatérni a hetes napirani pontra, amely Derek Wogan jelentése, és szeretném a koordinátoroknak elmondani azt, hogy hatnál hamarabb is megtartatnak a koordinátori ülést, kérem ezt vegyék figyelembe. Derek Vaughan hol ül? Itt van, tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék elnézést kérni, amiért később jöttem. Azért jöttem később, mert az Egyesült Királyságban volt egy Labour párti ülés, Andor biztossal is találkoztam, az Európai Szociális Alapról is beszéltünk, hogyan lehet ezt kihasználni a jövő szempontjából, hogyan lehet ezt felhasználni a a régiók szempontjából. Tehát a ma délelőtti ülésen tehát nagyon hasznos volt. A mostani dokumentumról beszélni kell, nagyon fontos jelentés ez. Mindannyian nagyon keményen dolgozunk az MFF-fel, a rendelettel, és remélhetőleg sikerül meghozni a megállapodást az MFF-et, illetően az elkövetkező hetekben, és valóban az új évben megkezdődhet az új programkör. Az is fontos, hogy a tagállamok és a régiók is készen álljanak arra, hogy az új programokat végrehajthassák a lehető leghamarabb 2014-ben. Tehát erről is szól igazából ez a jelentés, ez egy munkadokumentum jelenleg, majd lesz ebből egy jelentés is majd a jövőben, de a munkadokumentum igazából azokat a kérdéseket vizsgálja meg, amelyek a tagállamokra hathatnak ki, illetve a régió tagállamok felkészültségére hathatnak ki Hadd ragadjak ki néhány pontot, amely nagyon fontos a következő programokra való felkészülés szempontjából. Először is a múltból kell tanulni, a múlt sikereiből, kudarcaiból, amik nem működtek a múltban, az évőben sem fog kihat, nem fog működni. Minden egyes országban megfelelő struktúrát kell kialakítani, meg kell vizsgálni azt is, hogy készek-e a tagállamok, a régiók a programok végrehajtására. Ugyanennyire fontos a politikai-gazdasági helyzet figyelembevétele a tagállamokban, a régiókban, hiszen itt különböző helyzetek lehetnek. Nem lehet az, hogy ugyanaz a projekt, program ugyanolyan hatással járjon minden egyes régióban, az Európai Unióban. Nem lehet azt várni, hogy ugyanolyan fajta struktúrát alakítsanak ki minden egyes tagállamban. Arról is beszélek a dokumentumban, hogy helyi szintű, regionális szintű bevonásra van szükség. ezt főként a partnerségi meglepodásokra gondolok. Biztosítani kell azt, hogy a tagállamokban vannak helyi regionális partnerek, és itt partnerségi meglepodásokat hoznak létre. Ezen kívül meg kell vizsgálni azt is, hogy hol vannak az olyan új intézkedések, amelyeket, vagy hol fogják ezt az új intézkedéseket a rendeletből majd alkalmazni, tehát például a közös vállalkozásokra gondolok itt, a tagállamok ezeket a tagállamoknak, a tagállamoknak ezeket használniuk kell, de viszont a kérdés az az, hogy fogják-e ezeket használni. Egyszerűsíteni kell látni kell azt, hogy a tagállamoknak, régióknak hol van esélyük arra, hogy egyszerűsítsenek a jövőbeli eljárások szempontjából, főként a pályázók szempontjából. Szembe kell nézni a tematikus koncentráció kérdésével is, és ezt is meg kell vizsgálni, hogy a tagállamok hogyan fognak majd azzal a feltételrendszerrel szembenézni, amelyek most már érvényben lesznek. Több a kérdés, mint a válasz, úgy gondolom, hogy ez jó is, mert legalább eh, látjuk azt, hogy merre felhadnak a tagállamok. Én azt javasolnám, hogy hívjuk majd meg egy Vélesz, illetve egy ausztriai hozzászólót, és mondják el azt, hogy ők mit csinálnak azért, hogy felkészüljenek a kohéziós politika legújabb körére ennyiben is hagyom elnök asszony, és majd a, megadom a szót a többi hozzászólónak is. Rendben, akkor megadom az első, illetve az első két meghívott vendégnek a szót, utána pedig meghallgatjuk majd az árnyék jelentéstevőket. Először is Markus Gruber fog következni Ausztriából, a Convalop igazgatója. Thank you for the invitation to discuss Köszönöm a meghívást, hogy következő programozási időszakról beszélhetek önökkel. Talán nem lepi meg önöket, hogy diákkal készültem egy angol nyelvű prezentációval, de mégis anyanyelvemen fogom folytatni, hogy pontosabb legyek. The preparation. A um, auf die Strukturfondperiode. A szubtális alapperiódusának 2014 és 2020-as előkészülete. Egy-két háttérinformációt hadd adjak. Ausztria esetében 8,5 millió lakosú országról beszélünk, föderális rendszerű állam, 9 tartományjal rendelkezik. Ez olyan szempontból fontos, hogy ez ideig minden kilenc tartományban egy saját műveleti program volt, amit az Európai Regionális Alapból támogattunk. A nagyságrend, amiről beszélünk, az 1,2 milliárd euró az ESSA, illetve az ERDF esetében, vagyis ez 170 milliárd, millió euró évente körülbelül. Ami meglepő Ausztria esetében az az, hogy egy kis programokról beszélhetünk. Nagyon fontos itt a vidékfejlesztési program rész. Ausztria szempontjából nagyon fontos az, hogy hét szomszédos EU tagállammal határos, és ezért az európai területi együttműködés nagyon fontos osztrák szempontból. Nagyon röviden a viszonyokat szeretném felvázolni. Kis programokról beszélünk alapvetően, és ezek a programok az elmúlt időszakban kilenc tartományra voltak felosztva különböző programokkal. Ebből ö, merül fel az a kérdés, hogy milyen fajta tanulságot tudunk levonni. Egyértelmű az, hogy a futó időszakban, tehát a jelenlegi időszakban bizonyos fajta rugalmasság létrejött már a programokat tekintve, de a programok végrehajtása szempontjából ebben a periódusban túlságosan részletesek voltak a jelentések, ez, és ezáltal ez túlságosan bonyolultá vált. Egy tanulság, és ez egy hosszú politikai folyamat volt, az az volt, hogy a kilenc programot egy programmá vontuk össze osztrák szinten. Ez vonatkozik az LDF-re. E Nagyon hosszú politikai folyamat volt ez, és július 1-én döntöttünk arról, hogy egy program legyen, ennek persze kihatása van az előkészületre. Még egy pont, különben is van egyfajta reform folyamat, most gondolok itt a közvetítő helyek reformjára, tehát nagyobb projektek esetében nagyobb küszöberteket használunk, egyfajta standardizálást hozunk létre. Ez azt jelenti, hogy a szervezés kérdése, a programok szervezésének kérdésében is nagy változások vannak. A partnerségi megalapodások, illetve a műveleti programok tekintetében a partnerségi megalapodások Ausztriában Strat AT 2020 néven futnak. Most már teljesen bevett ez a fogalom nálunk itt alulról felfele, felfelől, alul, fel, felülről alulra építkező elemekből áll. Ennek során egy nagyon hosszú párbeszéd folyamat van, 15 tematikus csoport van, két nyilvános konzultáció és három nyilvános fórum volt ezzel kapcsolatban. Az első tervezetet júniusban tártuk a nyilvánosság elé, a második tervezetet októberre várjuk, a bizottsággal is lesz majd egy konzultáció, egy szolgáltatókozati koncentráció, és az a nagy ambíciónk van, hogy ezt az év végéig el is fogadjuk majd. Persze nagyon fontos lesz majd a konzultációkból származó információ is, és akkor meglátjuk azt, hogy valóban kivitelezhető-e. Hogyha emlékezzünk még arra, amit elmítettem az elején, hogy milyen fajta nagyságrendről beszélünk. Itt négy-öt mono alap alapú programban. Van egy e, ESSA program a Burgenland esetében. Van hét CBC e, program az Európai Területi működése szempontjából, és van még egy halászati témai program is. És a műveleti programok tervezésének folyamata már halad előre, viszont kicsit le vagyunk maradva a korábbi periódus ide vonatkozó adataihoz képest. Ez többek között amiatt is van, hogy új a helyzet, hiszen egy programra tértünk át, ezt viszonylag későn döntöttük el, De az a célunk, hogy az év végére vagyis legalább a következő év első negyedévében megszülessen a végleges forma. Nagyon fontos az, hogy a vidékfejlesztési program esetében, ahol gyors start van, itt sikerül megvalósítani az átmenetet megfelelően. Röviden a jelentésre is visszatérve, a territoriális dimenzió új eszközök alkalmazása. Nos, itt van egy kis visszafogottság Ausztriában, hiszen ezek az eszközök eléggé sok tevékenységgel járnak együtt. Ausztriában általában alulról felfele építkező folyamatok vannak, tehát próbáljuk bevonni a társadalmat, az állampolgárokat. Nagyon jó tapasztalatok vannak az endogén regionális fejlesztése. A CLD megközelítést és alkalmazni fogjuk majd a jelenlegi LIDER program tekintetében, ahol már most tudjuk, hogy lesz vita, ez a pénzügyi eszközök területe, ahol nemzeti szinten, de két régióban is megfelelő alapokat kell kiépítenünk. Itt a jelenlegi periódus tapasztalatot fogjuk alapul venni. Milyen kihívások vannak, és milyen fajta szűk keresztmetszetek? Egyértelmű az, hogy gondot fog jelezni majd a párhuzamosság, vagyis az, hogy, be, hogy fel kell dolgoznunk a jelenlegi periódust is, itt még sok mindent tenni kell, hogy ezt lezárhassuk megfelelően. Másrésztről viszont párhuzamosan már meg kell kezdeni a tervezést. Ezt nemzeti, illetve regionális szinten kell megkezdeni, és eh, itt mindenképpen szűk keresztmetszetek fognak létrejönni, főként a munkatársak eh, elérhetőségek szempontjából. Egyre nagyobb az összetettség a szabályozás tekintetében. Szükség van egy Ausztriámerüli döntés folyamat szempontjából is egyfajta vitára, egyfajta reformfolyamat van, új struktúra is van, és van egyfajta lemaradás a korábbi időszak előkészítési folyamatához képest korábban kicsit minden gördülékenyebben ment. Két nagy kérdés van. Az első, ez az osztrák programok szempontjából nagyon fontos. Az európai versenyjog, illetve az élettartozó szabályok. Itt úgy tűnik, hogy egyre nagyobbak a korlátozások a támogatott, támogatások tekintetében, másrésztről viszont van egyfajta bizonytalanság a tartalmak értelmezése tekintetében. Összességében az új időszakra való felkészülés szempontjából egyfajta visszafogottságot látunk, főként a, támogat, a bevont támogató helyek, illetve a projektben eh, résztvevők részéről ezt veszélyeztetheti a programokat is. Az elmúlt években, a különböző periódusokban alakult ez így ki. Ma most már egy extrém visszafogottságot láthatunk. Itt mindenképpen egyfajta motivációra van szükség majd. Ennek a háttere, ezt se kell mondani, ez a rendelkezésre álló nemzeti költségvetés. Röviden szeretném még beszélni a területi kohézióról is. Az európai területi együttműködés nagyon fontos eszköz ez. Ennek van egy saját ö, szabályrendszere, ezt pozitívan ö, tekintendő. Másrésztről az administratív területen, tehát a programok tényszerű végrehajtása során a gyakorlatiasság határát súroljuk már, megvannak az EU szabályok, illetve megvannak a nemzeti szabályok, és ami megmarad sok esetben, az az, hogy nincs meg a közös nevező, és ezáltal nagyon nehezek a rendszerek, nem lehet őket megfelelően végrehajtani. Azok a programok, um, amelyek osztrák szempontból uh, nem uh, nagyok, viszont nagyon fontosak, ezek tartoznak ide. Összességében elmondhatom, hogy uh, nagyon intenzív, ambiciózus előkészületek folynak, párhuzamosan a reformtörekvésekkel, főként az um, EFRD tekintetében, de mégis van egyfajta olyan um, érzet az osztrák érintettek között, hogy a szükséges ellenőrzés, az ellenőrző mechanizmusok, a jelentéskészítés közötti egyensúly, illetve a végre a rugalmasság között egyensúly már nincsen meg, vagyis fennáll a veszélye annak, hogy az EU struktúrális politikája, kohéziós politikája veszít lendületéből. És ez teljes mértékben érezhető a az előkészületek során. Kérem, bocsássak meg ezt a kis rajzot nekem. Egy kicsit egyfajta hót családdal lehetne ezt össze hasonlítani. Tehát elkezdtünk egy folyószabályozást, több tagállammal együtt, viszont a húsz család nagyon eltökélt. De mégiscsak eh, akadályok alakulnak ki, és ezért eh, ez a kohéziós politikát is eh, veszélyezteti. Tehát mindenképpen az a gond, hogy ez a szabályrendszer, ami létrejött, ez túlságosan bonyolult most már, és ez a fajta hót család, hogy így mondjam, az nem csak az, európaiakban, hanem országokban is összetevődik, tehát mindenképpen bonyolult lett a rendszer, tehát nem csak pozitívról tudok beszámolni, hanem a rengeteg kihívásról is, amelyet látnunk kell, és természetesen várom a kérdéseiket és megjegyzéseiket. Köszönjük. Hübner asszonynak 20 percre el kellett sietnie, megpróbálok felülni a feladathoz és átvenni a helyét. Peter Ryland, aki igazgató helyettes a European Funding Office-tól érkezett, parancsoljon a szót. Yeah. Köszönöm, elnök úr. Én is várom a diákat dia nélkül. Nem fogok túl sokáig beszélni hódokról és gátakról. Thank you very much. Uh, thank you again for... Megvannak a diák is, új csodás. Köszönöm. Ezt a város talán többen is ismerik. Dél Velszről beszélünk, és ez jól mutatja, hogy mik a kihívások az európai alapok számára. Nos, az, hogy évtizedes gazdasági hanyatlással kell szembenéznünk, ahogy a nehézipar hanyatlásnak indult. Vesz nagy része hasonló helyzetben van. Vidéki, tengerparti, hanyatlóipari régiókról beszélünk. Nyugat, leg, európai legnyugatibb részén járunk veszben sárga is keleti részről beszélünk. A sárgával jelölt rész az a legmagasabb támogatottsági színbe tartozik, és a veszbe érkező támogatások 90%-a ebbe a régióba kerül. 99 óta van csak külön parlamentünk Cardiffban, de ambícióink nagyok. 2014 és 2020 közötti időszakban a miniszterek állították ezt meg, és időben elkezdtünk gondolkodni azon, hogy mihez kezdjünk a következő programozási időszakban. Általában igen komoly politikai és média figyelem követi az európai pénzek felhasználását, Nagyon fontos az integráció, fontos, hogy a végfelhasználó, a végkedvezményezett minden jobban be legyen a feladatba. Az ágazati alapokhoz való hozzáférésen van mit javítanunk, és a strukturális alapok és a ISI alapok valahogy együtt finanszírozását próbáljuk javítani. Legutóbb a programozás időszak elején még nem kezdtünk el igazán pénzt költeni, a végén pedig nagyon felgyorsultak a dolgok. És ha ezt a hibát még egyszer elkövetjük, akkor biztos vagyok benne, hogy a média és a politikusok leverik rajtunk a port, az Európai Bizottság rögtönzőjétől kezdve segíti a munkánkat, amiért külön hálásak vagyunk. Az elejétől fogva egyeztetünk az Európai Bizottsággal, hogy lássuk, hogy megvalósítható-e ez. Arról megállapodtunk az Európai Bizottsággal arról, hogy az Egyesült Királyság partneri megállapodásában legyen egy külön fejezet, ami Velszről szól, hogy az Egyesült Királyságtól mint egy függetlenül járjunk el. Persze tagállami szintű ez a Partnership Agreement, tehát egy tagállami szintű eh, dokumentum a partneri megállapodás. Ugyanakkor az Európai Bizottság is segített eh, bennünket abban, hogy mi segítsünk a eh, londoni központnak egy külön fejezetet készíteni Velszre vonatkozóan. Megpróbáltuk levonni a tapasztalatokat a jelenlegi programozási időszakból olyan túl sok gondunk nem volt, ezért nem kellett rengeteget változtatni. Kelet és nyugat Veszben is két ERFA, két ESA program futott. A halászati alap az az Egyesült Királyságban egy darab van, egy közös. A konzultációs folyamatot írja le a következő pár sor. Fontos, hogy az emberek már most elkezdhessenek tervezni, hogy lássák, tudják, hogy ki miért felelős, mik a határidők, mik a prioritások, illetve hogy a központi kormányzatra, a regionális és helyi szintre milyen feladatok hárulnak. Az előzetes értékelések tekintetében eh, a konzultációban lehetőleg eh, mindenkit megpróbáltunk eh, bevonni, az ISI programokat együtt kezeltük, és már eh, megpróbáltuk minél hamarabb úgy intézni a dolgokat, hogy az eszközök, a feltételek adottak legyenek, mire a programok beindulhatnak. Az integráció terén tehát egy egységes ESI program monitoring bizottságot hoztunk létre, ami az összes ISI e programra kiterjed, az ERFA-ra, az ESA-ra, de a halászati alapra nem, mert az az Egyesült Királyságban egységes, az Európai Bizottsággal egyeztetünk az ügyben, hogy ez a monitoring bizottság pontosan hogy nézzen ki, mi legyen a pontos hatásköre. A programtervezetek tekintetében előre haladott stádiumban vannak a tárgyalások az Európai Bizottsággal, az intervenciós logika meggyőzte az Európai Bizottságot, ezt egyébként szívesen megosztjuk bárkivel. Célunk az, hogy lefektessük azt, hogy mit, miért és hogyan kívánunk elérni. A gazdasági prioritások lefektetése nagyon fontos része ennek, a független felvizsgálatból is ezt szűrtük le, hiszen így már azt könnyebben meg tudjuk határozni, hogy mi történik a nagyvilágban az ISZ e programoktól függetlenül, hiszen így az tudjuk azt garantálni, hogy az uniós pénzekből megvalósuló beruházások, programok a lehető legnagyobb pozitív hatást váltják ki a növekedés és a munkahely teremtés tekintetében minél kevesebb pénzzel, minél nagyobb hatást kell ugyanis elérni. A jelenlegi programozási időszakból levon, próbáljuk levonni a tapasztalatokat, van bőven mit tanulnunk a pénzügyi eszközök tekintetében vannak olyan eszközök, amelyeket már biztos, most biztos, hogy akarunk használni. Következő dia, egyszerűsítés, ez nagyon fontos cél, egységes webportál létrehozása, ahol látható, hogy európai finanszírozás és pár kattintással meg lehet takint, találni azt, hogy ki segíthet az érdeklődőnek abban, hogy a projektet támogassa, hiszen a végkedvezményezett igazából számára igazából teljesen mindegy, hogy a pénz honnan jön, csak jöjjön. Nekünk eh, éppen ezért az a feladatunk, hogy megtaláljuk azt, hogy milyen forrásokkal tudunk a legjobban a segítségükre lenni. Ez nagyban könnyíti a, az administratív terhet. Éppen ezért közös eh, pályázási folyamatot pályázati folyamatot próbálunk bevezetni, a támogathatósági szabályok és kiválasztási kritériumok egységesítése nagyon sokat segíthet. Lehető, még hogyha külön is folynak, a, párhuzamosan folynak a folyamatok, de legalább a, hasonlóan nézzenek ki, hogyha más-más csapat is felelős ért, felelősek ezért. A PIMS rövidítés egy közös program igazgatási eszköz, ami már egyébként most is működik, illetve a értékelés és a monitoring is közös csapatok által kerül elvégzésre. Lássuk mi az, ahol kihívásokkal nézünk szembe, ahol még nehézségek várhatóak. Különböző célokat, különböző alapok, különböző főigazgatóságok fedik le, mindig is lesznek különbségek ezek között amíg nem egyetlen egy európai alap lesz, addig lesznek különbségek, ezt e, el kell ismerni. Éppen ezért részben a várakozásokat kell valahogy kezelni, e, mint egy megvédve a pályázókat attól, hogy váratlan egységekbe e, ütközzenek. Ha például valaki nagyon jó tervet tesz le az asztalunkra, akkor kirendelünk melléjük egy tisztviselőt, aki tud nekik segíteni abban, hogy mondjuk azt mondja, hogy tudják mit, ez a terv még jobb lenne, hogyha lenne egy halászati dimenziója, vagy, vagy egy olyan aspektust találhat ez a szakértő, a, amelyre a pályázók nem gondoltak, és ő nagyon sokat segített abban, hogy megfelelő forrásokhoz jussanak. Fontos, hogy az alapok egymást segítsék, de több alapból finanszírozott projekteket nem tervezünk. Ugyanaz a projekt esetleg állhat több részből, és az egyes részeket lehet külön alapokból finanszírozni. Így megelőzhetőek például az administratív nehézségek, például azért, mert az audit folyamat másképp és másképp működik majd. Beszéltem a halászati alapról, ami nem hozzánk tartozik. A az Egyesült Királyságban még igazából nem tudjuk, hogy hogy működik majd a legszegényebbek megsegítésére szolgáló alap. A független ajánlások egy másik következménye az, hogy elgondolkodtunk azon, hogy Tudjuk, hogy kik a jó pályázók, tudjuk, hogy mik a jó projektek, egyszerűen hajtsuk ezt végre. De ebben végül is van valami igazság, megpróbáljuk tehát így minél hamarabb beindítani a dolgokat, mint egy futva talajt érni, ahogy ezt angolosan szoktuk mondani. Tehát abban a pillanatban, hogy beindulnak a programok, már készen álljanak ezek a pályázatok, készen álljanak ezek a programok, de meg kell találni az új gondolatokat, új ötleteket, új pályázókat is, konkrétan azokat, amelyek növekedés, munkahelyteremtés célját tűzték ki magunk főként az egészségügyi ágazatban, ami egyébként Velszben kicsi ismeretlen terület. Mik a kockázatok? Nos, még nem tudjuk pontosan, mert nincsenek kész a végső szabályok, de fennáll a veszélye annak, hogy minél előre haladottabb állapodó vagyunk, ha elkészülnek a végső szabályok, vissza kell menni és már félkész dolgokon javítani. A jelenlegi programok még futnak, még nem zárultak le, ezeket a projekteket még futatni kell, le kell zárni. Tehát két átfedésben lévő program végrehajtása igen komoly kihívásra állíthat bennünket. Tudjuk, hogy a pénz egyre kevesebb, egyre szűkösebb illetve az állami támogatás és közbeszerzés szabályának változásai. Fontos tudni minél hamarabb, hogy mik lesznek ezek a változások, főként a közbeszerzési szabályok az egész partnerséget befolyásolhatják, hiszen ezeket ismerve tudjuk csak igazán végső formában önteni ezeket a projekteket. Ezek lettek volna a legfontosabbak, amiket el kívántam mondani. Hogyha bármi kérdésük van, arról szívesen beszélek both on behalf of the rapporteur, I think. Köszönöm. Lássuk, Cornelia Elst az első, aztán Godmanis. Ki kér még szót? Florsias. Ketten tették fel a kezüket. Ja, vielen Dank. Also ich will es mal so sagen. Köszönöm szépen. Szívem mélyén értem azt, hogy kell egy ilyen jelentés, de valahogy mégsem értem. Jó az, hogy elemezni kell a tagállamok előkészületeit, ezt valahol be is látom, ugyanakkor csak azt érzem, hogy minden még képlékeny, nem tudjuk, hogy mi lesz majd. Úgy gondolom, hogyha majd ennek meg lesz a gyümölcs, akkor kell meghatározni, a célját ennek a saját kezdeményezési jelentésnek. Két lehetőség van. Vagy általánosan írunk egy ilyen jelentést, vagy pedig részletesen. Hogy visszatérjek az osztrák ö, kollégára, 28 hót családdal állunk szembe. Hogyha szeretnénk, hogyha az új periódust jól kezdenék a tagállamok, és ha szeretnénk, hogyha 28 hód megállapodjon, akkor az, a saját családjaikkal is egyezkedniük kell, mert a vége az lesz, hogy, a, hogy sok mindent mondhatunk, és úgy gondolom, hogy a kollégák rengeteget, rengeteget mesélhetnének, én is sokat tudnék mesélni a saját régiómról, de a kérdés az az, hogy mi is az egésznek az értelme, mit szeretnénk elérni ezzel. Erről szeretnék tájékoztatást kapni, mert én értem azt, hogy mi lenne körülbelül a cél, viszont lehet, hogy ezzel csak zavarjuk azokat, akik jelenleg az előkészületeket végzik, és ex ante kondicionálatásokat be kell tartaniuk majd. Ezért örülnék annak, hogyha a jelentés készítője el tudná ezt nekem mondani, hogy számára mik a legfontosabb célok az egész gyakorlat kapcsán? Úgy gondolom, hogy a munkadokumentum és ez a jelentés fontos lehet például az új tagállamok számára, akik most először foglalkoznak egy ilyen fajta támogatási periódus előkészítésével, én ezt értem, de mégis a 28 hót család miatt Kicsit aggódok, mert vagy vagy ebből harc lesz, vagy pedig az egész maga alá temet bennünket, és ez kár lenne. Yes, Excuse me, I will take a little... Marius úr, elnézést kér, kicsit több időre van szükségem, de alapvetően a raportőrhöz fogok beszélni. Ugyanakkor megköszönöm az előadásokat, persze. Megy tovább az élet nem fejeződött be a trialógus. Vannak olyan tagállamok, amelyek már a második verzióját küldték el a partnerségi megállapodásnak, és most már intézményközi konzultációnál járnak, de szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy ha ránézünk a menetrendre, akkor a CPR legújabb verziójából látjuk, hogy amivel megállapodtunk a tanácssal és a bizottsággal, abból az tűnik ki, hogy a kormányok partnerségi megállapodást a rendelet elfogadását követő napon tehetnek le az asztalra, tehát mondjuk elfogadják ezt a CPR-t január 1-én, akkor, és nagyon gyors kormányok esetén, január 2-án a partnerségi megállapodás ott van a bizottság asztalán. Most innentől kezdve két, megáll- két lehetőség van. Az egyik az, hogy a bizottság lassan dolgozik, kihasználva az összes eljárási határidőt, akkor úgy alakul a menetrend, hogy mondjuk nagyon gyors a kormány, más, január másodikán beadja a megállapodást, akkor onnantól kezdve a bizottságnak, az Európai Bizottságnak négy hónapja van arra, hogy elfogadja a megállapodást, ezzel már is 2014. május másodikán járunk, második jár, május másodikán járunk, gyakorlatilag formális módon programot a, pro, a, a kormányok, azok csak innentől kezdve nyújthatnak be, nyilvánvalóan párhuzamosan fog ez menni, de mondjuk legyen május 2 akkor, és aztán az Európai Bizottságnak 6 hónapja van arra, hogy a programokat jóvá hagyja, és nyilvánvalóan azzal nem is sérti meg a törvényt, hogyha 6 hónapig konzultál a régiókkal, és csinál, amit csinál, tehát kihasználják a teljes eljárási eh, lehetőséget, eh, akkor az első új kohéziós eh, fellépés az 2014. november 3-án indulhat, tehát ez jövő november. Nyilván, hogyha nagy projektekről beszélünk, ami azt jelenti, hogy több mint 50 millió eurós projektről van szó, vagy közlekedés területén 75 milliónál több, e, közlekedési infrastruktúrán 75 milliónál is e, nagyobb projekteknél. Három hónap áll még a bizottság e, rendelkezésére ahhoz, hogy a program jóváhagyása, a műveleti program jóváhagyása után még értékeljen. Tehát ebben az esetben február 2015 februárjánál járunk Na most ehhez képest, ha a kormányok lassúak, és ők maguk is felhasználják az összes rendelkezésükre álló e, eljárási határidőt, akkor valójában a nagy projektek csak 2015 szeptemberében indulhatnak, a kisebb projektek pedig 2015 júniusában. Így azt Tudjuk csak remélni, hogy a kormányok és a bizottság gyorsabban fognak dolgozni, mint amit a jogi lehetőség megenged számukra. Azt látjuk, hogy hatalmas projektészség van. Ha az abszorpciós rétege, arra számokat nézzük, akkor a legjobb országok 95%-át abszolválták a rendelkezésre álló pénzekkelnek. Regionális kohéziós alapoknál nem ilyen jó a helyzet, de a legjobb országok 75%-os jóváhagyásnál tartanak, és mindenki új projekteket remél. Mindenki azt szeretné, hogy 2014 január másodikán már induljanak is el ezek a projektek. Na most, ha a konkrét lehetőségeket megvizsgáljuk, akkor azt lehet mondani az Európai Bizottságnak, hogy kezdjék el saját kockázatra finanszírozni a projekteket, és rávenni a bizottságot, hogy ebben állapodtunk meg korábban, vagy van egy másik lehetőség, amiről még nem volt itt szó, Fanny Szeroly úr. Ön azt mondta, hogy röviden beszél, nem? Eh, a másik lehetőség a kormányoknak pedig az, hogy a rendelete nélkül is van lehetőség arra, hogy további pénzt eh, biztosítsanak. Nagy pénzekről van szó. Az egész csomag 15%-a nemzeti pénzről van szó, de ez arra kényszeríti a kormányokat, hogy párhuzamos befektetéseket eszközöljenek, ami azt jelenti, hogy január 1-től elkezdhetnék megelőlegezni ebből a pénzből a eh, projekteket, és remélhetőleg az addicionalitás alapján eh, a bizottság ezt majd jóvá fogja hagyni. Így, néz ki a, így néznek ki a lehetséges menetrend. Next speaker, Mr. Alfonsi. Alfonsi úr következik, Monsieur Alfonsi. Je m'excuse, Monsieur le Président, je n'étais pas assez attentif au débat. Úgy tűnik nem figyeltem eléggé a vitában, éppen ezért lemondok a hozzászólási időmről. Um, Bolsonaro? úr. Lambert. What is missing in the scenario of Mr. Lambert? Nos, ami eh, Lam, ami Godmanis úr eh, menetrendjéből hiányzik, az az, hogy választási év lesz 2014-ben tanácselnököt, eh, bizottságot, eh, parlamentet választunk, ami aztán további késlekedéssel fog járni. Én egyébként üdvözlöm azt a két előadást, amit itt hallottunk, de hadd mondjam meg nagyon nyíltan, atipikus atipikus hozzászólásokat hallottunk, ezek nem vonatkoznak a főbb kohéziós eh, jogosult országokra, mert eh, ott eh, az egyik legfontosabb probléma az, hogy felkészítsük a tagállamokat, és megmondjuk, hogy az egyes tagállamokban a partnerségi megállapodás essen összhangba, vagy legyen összhangba a parlamenti, az európai parlamenti állásponttal. A másik dolog az az, hogy az integrált megközelítést hogyan fogjuk a tagállamokra eh, ráoktrojálni, vagy rávenni őket, hogy ezt eh, alkalmazzák. Nyilván az osztrák gyakorlat és a velszi gyakorlat Eh, ebből a szempontból megint speciális. A harmadik pedig, hogy hogyan lehet a több alapos mm, megközelítést alkalmazni, illetve a több alapból finanszírozott projekteket hogyan lehet eh, levezényelni, hogyan lehet eh, azt elérni, hogy a több alapból finanszírozott projekteknél ne legyenek akadályok, és legyen más a helyzet, mint amilyen jelenleg. A két szakértő is mondta, és ez fontos, hogy életbevágó fontosságú az intézményi és administratív kapacitásokat javítani. Ez talán a legnagyobb tanulság a múltból. Önök itt ketten az új projektek komplexitásáról beszéltek. mit kell a tagállamokon belül megváltoztatni ahhoz, hogy olyan komplex projekteket, mint a CEF, az Európa összeköttetése, a Connecting Europe Facility eh, megvalósulhassanak. És hát fölteszem a kérdést Von úrnak is, hogy megfontolná-e, hogy az ő jelentésében szerepeljenek olyan részek, amelyek az összes tagállamra vonatkoznak, az összes kohéziós, az egész kohéziós csomaggal kapcsolatos meglátások, amelyekkel eddig foglalkoztunk. Maletics asszony következik. Köszönöm. Hello, good day. Uh... Szép jó napot mindenkinek. Szeretnék egy tapasztalatot megosztani önökkel, egy zágrebi horvát tapasztalatról van szó. A múlt héten pénteken egy konferenciát szerveztem, és lettországi, szlovén résztvevők voltak, az Európai Bizottság részéről is voltak ott. A kohéziós politikák végrehajtásának kihívásairól beszéltünk. Számos következtetésre jutottunk, ezek közül néhányat megpróbálok megosztani önökkel is. Az egyik az az volt, és ez kötődik a partnerségi, illetve a nyilvános konzultációkhoz, ez nagyon fontos a kohéziós politika szempontjából, és azzal is egyetértünk, hogy nagyon fontos, hogy a helyi önkormányzatokat, más érintetteket is bevonjuk a stratégiai dokumentumok kidolgozásába, főként akkor, amikor az intelligens specializációról beszélünk 2014-2020 kapcsán, de minden résztvevő ország azt mondta, hogy nehézségeik vannak, hiszen partnerségi elveket kell alkalmazniuk egyrésztről, másrésztről viszont úgy érzik, hogy most már elkéstek a stratégiai dokumentumok előkészítésével, és eh, ezeket szeretnék a lehető leghamarabb eh, beadni szeretnék ezeket a partnerségi programokat, operációs programokat beadni a bizottságnak, mert hogyha késlekednek ezen stratégiai dokumentumok létrehozásával, akkor veszélyeztetik a kohéziós politika pontos időbeli végrehajtását. Nos, a pontos időbeli végrehajtás szempontjából nagyon fontos az, hogy 2014 elejétől fogva már megkezdjék a projektek végrehajtását, és ez volt a második következtetésünk a konferencián. Ezért az kell, hogy már nagyon korán megkezdjék a projektek végrehajtását. Nem könnyű előkészíteni ezeket a projekteket, hogyha nincsenek stratégiai dokumentumok már meg. Mindezekből kifolyólag láthatjuk, hogy milyen akadályok vannak, a pontos végrehajtás útjában. Akkor, hogyha ne fogadják el az országok a keretet időben. A harmadik dolog, amiről szeretnék beszélni, ez a fiskális kapacitások kérdése, a társfinanszírozása a programoknak. A résztvevő országok hangsúlyozták azt, hogy egyrésztről van egy deficit, egy elég nagy deficit, és vannak ország ajánlások is az európai szemeszter keretében belül a bizottság részéről. Mindenképpen fiskális konszolidációra, illetve megszorító intézkedésekre van szükség. A megszorító intézkedések azonban általában mindig a befektetéseket érintik elsősorban, és mindenki ezt a részét csökkenti a költségvetésnek, és ez ki is hat a kohézióra is. Ebből kifolyólag megpróbáltuk ezt nem külön kezelni, ezt a túlzott deficit eljárást, a e, specifikus jelentéseket, a kohéziós politikát, ezeket valahogy kombinálni kellene, az erre vonatkozó intézkedéseket kombinálni kéne, annak érdekében, hogy ne akadályozzák ezek a kohéziós politikák végrehajtását. Jan Olbrich. Uh, uh, <coughs> Köszönöm, elnök asszony. Két megjegyzésem és egy kérdésem lenne. Első megjegyzésem a következő. Nekem nincs az érzésem, hogy a korábbi időszakhoz képest most késésben lennénk, összabulálnánk. Szerintem 6-7 évvel ezelőtt ugyanígy álltak a dolgok, Azt hiszem decemberben zárult le a munka. Az első év vet így majdnem elveszítettük. Az év végéhez közeledünk most is, és még mindig nincsenek meg eh, oldva, nincsenek megoldva a problémák. a rendszer maga óriási változást nem mutat, tehát óriási kisisben eh, nem vagyunk. Persze jobb lenne, ha egy évvel előrébb járnénk, de hát ez állam marad, most tűnik. A második megjegyzésem. Derek Wong jelentésében talán érdemes lenne utalni arra a tényre, hogy dolgozunk a rendeleten, a tagállamok is felkészülnek, és ezzel párhuzamosan az Európai Bizottság már elküldte a pozíciós papír néven elhíresült dokumentumot, ami jogilag nem létező dolog, ez igazából nem más, mint egy ajánlás a bizottságtól a tagállamok irányába, és az a benyomásom, hogy ennek a pozíciós papírnak, még akkor is, hogyha a kormányzatok készhez kapták ezt, eh, igazából nem tükrözik a három oldalú tárgyalásokban bekövetkező eh, változásokat. Tehát a tagállamok a pozíciós papírt olvassák, mi dolgozunk a trialóguson, és gyakran előfordul, hogy mi tájékoztatjuk a tagállamokat arról, hogy a pozíciós papírban lévő dolgok nem mindig érvényesek, hiszen ezek 3-4 hónappal korábbról datálódnak. Tehát ezért mondom, hogy tagállamoknak duplán ellenőrizniük kell a pozíciós papírban szereplő dolgokat, ami nem a tárgyalások végeredményét tükrözi. az operatív programokat nem regionális szinten készítik Ausztriában, hanem egy országos operatív programot készítenek. Az én hazámban ennek pont ellenkező irány, pont az ellenkező irányba haladunk, és ennyi év tapasztalattal önök azt javasolják, vagy azt tartják jobb ötletnek, hogy egy országos operatív programuk lesz? Vagy félreértettem, vagy valami nagyon különleges dolog készül Ausztriában. Más nem kért hozzá, dehogy nem. Vlaszek úrról már megint elfeledkeztem. Elnök asszony, csak röviden. Nagyon érdekes és hasznos jelentés készül von kollega tollából. Talán érdemes lenne pár szót szólni arról, összehasonlítani, hogy a partnerségi megállapodások, rosszul tárgyalások hogy állnak a különböző tagállamokban illetve az ITI-ről is a tagállamok szerint lebontva jó lenne külön tudni egy kicsit. Ennyit szerettem volna elmondani. Elnök, igen, igen, igen. Lambert, még egy szóban. Köszönöm, elnök asszony. Nekem is csak pár rövid kérdésem lenne. Először is az intelligens specializáció, ez egyik előzetes feltétel, tehát az ex ante kondicionalitás része. Nem hallottam arról, hogy a különböző régió programokban hogyan jelennek meg hiszen ez egy módja lenne annak, hogy kövessük, hogy Európa szerte hasonló témájú programok hogyan alakulnak. A második pedig a pénzügyi újítás, például a, az úgynevezett forgó tőke alapok felhasználása, illetve a beruházási bank bevonása. Nem tudom, ezek a pénzügyi eszközök területén mennyire kerültek felhasználásra. Köszönöm, ugye az elnök. Most a két szakértőnek adom meg a szót ismét, hogyha az Európai Bizottság úgy érzi, hogy nem tudja magába folytani a szót, akkor persze ő is szót kap, és aztán Derek zárja a vitát. Um, yeah, the, the rationale behind. Uh, Ruber úr elsőként. Program. Uh, Mi ennek a logikája az egy program mögötti koncentrációnak? Nos, az európai mérce szempontjából egy program is kicsi, a jelenlegi programban, a jelenlegi periódusban a programok 12 milliós ERFD eszközökkel indulnak, a következő időszakban 25 milliós támogatásra indulnak majd. Administratív szempontból nem összehasonlítható ez. Az új szabályokkal tehát eh, erre is gondoltunk. Még egy osztrák eh, program is eh, kis programnak minősül az európai programok között. Mindenképpen a programok kapcsán egy decentrális irányítás lesz majd a tartományoknál, még akkor is, hogyha központilag lesz a támogatás és a koordináció. Továbbra és egy bottom-up megközelítést, tehát egy alulról felfele történő megközelítést alkalmazunk majd. Második pont a Smart Specialization kérdése, hogy erre válaszoljak. Itt itt mindig arról van szó, hogy szó szerint értelmezünk-e valamit, vagy a szükséges követeléseket veszük-e figyelembe. Ausztriában nemzeti szinten van egy ERFD stratégia, ugyanúgy, mint minden egyes tartományban van különböző mértékben egy ilyenfajta megközelítés, különböző ritmussal. Véleményünk szerint ez egy egyértelmű rendszer, az a Smart Specialization rendszere, főként akkor, amikor nemzeti programokról van szó, nemzeti stratégiákról van szó. Hogyha minden részletes követelményt megpróbál beterjeszteni az Európai Bizottságnak, akkor sok mindenről lehetne persze beszélni, de az alapvető szempontból úgy gondoljuk, hogy mi ezt teljesítjük, azért, mert nagyon szisztematikusan dolgoztunk ezen regionális szinten az elmúlt években. Yes, yes. Thank you, Chair. Um, the... Elnök úr, elég sok mindent uh, le lehet szűrni ezekből a kérdésekből és uh, észrevételekből. Uh, nem tartok semmilyen sorrendet be, ami a az intelligens specializációt illeti, itt van egy innovációs része a mi stratégiánknak, van prioritás rendszerünk, amely alapján egy projektet megnézünk, és azt látjuk, hogy ez megfelel a prioritásnak, vagy sem, mert az egyik dolog, amit szeretnénk elérni, az, az hogy koncentrálni az érdekes és értékes dolgokra, és ezek közé tartozik mindenképpen az innováció is, illetve a gazdaság biztonsági prioritásokkal foglalkozó rész is, illetve ezek a szempontok is a projekt kiválasztásnak részét képezik. Ez lesz az első teszt, amelyen egy projektnek át kell mennie. Most ez hogyan járul hozzá a programokhoz, a prioritásokhoz? Ami a ami a menetrendet illeti, Persze kihívás mindez. Mi ettől függetlenül arra számítunk, hogy 2014 első részében már jóvá hagyunk projekteket. Ez nem azt jelenti, hogy akkor elkezdjük a pénzt költeni, hanem csak azt, hogy elvileg megkapjuk a zöld utat, hogy ezt megtetjük. Minden administratív szervezetnek a saját felelőssége, hogy hogyan fog ezen a 2014-es év első fél évén ezt hogy fogja kezelni, és milyen kockázatokat vállal. Nyilván pénzt költeni január 1-től lehet, akár retrospektív eh, módon is. Tehát vannak eh, lehetőségek arra, hogy eh, a költségvetések kicsit előbb kezdjenek kifizetni, mint ahogy azt a menetrend esetleg mutatná. Ami a partnerségi megállapodásokat illeti, nyilván ez az egyik potenciális potenciális akadály. Tagállami szinten írják alá, tehát mivel ezben nem vagyunk urai ennek a dossziénak, adott esetben mi egy fejezetet írhatunk eh, a Velszi dolgokról, ugyanakkor nem diktáljuk a menetrendet, és nem garantálhatjuk, hogy mind egyszerre legyen kész. E, e, nyilvánvalóan azonban, e, hogyha a dominók egyik eldől, akkor az összes többi is elfog. A partnerségi megállapodás előkészítésekor fel kell venni a kapcsolatot az összes érdekeltelők maguk is látják, hogy merre haladnak a dolgok. Nyilván kockázatot vállalva felkészülhetnek egy kicsit. Én azt gondolom, hogy ez a kockázat ez nem olyan nagyon nagy, mert azt azért sejthetik, hogy mi is lesz a partnerségi megállapodásban. A multifinanszírozás, vagy másfajta finanszírozás. Tudom, hogy minden ügynökségnek más tapasztalata van ezzel kapcsolatban. Eh, Velszben eh, a 2000-2006-os program lezárásakor voltak nehézségeink a multifinanszírozott, a több forrásból finanszírozott programokkal kapcsolatban. Amikor audit vagy ellenőrzési eh, probléma merült fel, akkor mindenkinek a részvételére szükség volt, hogy lezárhassuk eh, ezeket a projekteket, ráadásul komoly sértődést eh, okoztak ezek a dolgok, ezt nem akartuk megismételni, nem gondoljuk, hogy az integráció eléréséhez multifinanszírozott programokra van szükség szükség. A múlt héten láttam egy, egy példát, egy projektet, amely arról szólt, hogy hogyan lehet a technológiát felhasználni arra, hogy a fürdővíz minősége javuljon a tengerparti stardokon, strandokon. Nyilvánvalóan itt a kagyló termelők azok, akik ebben érdekeltek. Lehet ezzel kapcsolatban projektet kialakítani? Igen, lehet. Nyilván a projekt tisztviselőinknek ilyen jellegű gondolkodási folyamatot kell végigvinniük. Tehát azt, hogy egy jó ötletből hogyan lesz gyakorlati megvalósulás és annak mi a kontextusa. Ami a számítástechnikai készültséget illeti, azt gondolom, hogy mi ebben jól állunk. Sikerült fejlesztéseket végrehajtani. Az EIB-vel kapcsolatban föltettek nekünk egy kérdést. Igen, a miniszter ott lesz Luxemburgban pénteken, és Skóciába is ellátogatunk mi velsziek, mert a skótoknak van egy példájuk egy olyan pénzügyi eszközre, amely az EIB-vel egy együttműködésben dolgozik, eh, és az EIB is érdekelt ebben, tehát úgy tűnik, hogy, hogy nyílt kapukat, nyitott kapukat döngetünk. Köszönöm. Ugye ERFA pénzekről van szó, eh, illetve az EIB-ben is, eh, EIB-ben is erről lesz majd, az EIB vezetőivel is erről lesz majd szó, Muscarius úr a bizottság részéről. Noszkeres asszony, bocsánat. Köszönöm, elnök asszony. Feltettek néhány kérdést a bizottság felkészültségéről, nem csak a tagállamokéről. Ezzel kapcsolatban tudnék egy kis háttérinformációt megosztani önökkel. Godmanis urat szeretném megnyugtatni arról, hogy a bizottság arra törekszik, hogy a lehetőleg gyorsabban elvégezze a munkát. Egyszerűsített eljárások vannak most már, minél hamarabb tudjunk véleményt adni a tagállamoknak, akkor, hogyha egy partnerségi megállapodás jóváhagyása előtt további információra van szükség, és aztán technikailag lehetséges, legnagyobb sebességgel akarjuk ezeket a partnerségi megállapodásokat jóváhagyni emlékeztetjük a tagállamokat arra, hogy az előkészületekhez idő kell, és emlékeztetjük őket erre már gyakorlatilag 2012 eleje óta leveleket küldtünk ki a biztos úrnak, a politikai üzenetei is erről szóltak, tehát azt gondolom, hogy jó dolog azt látni, hogy 11 tagállam olyan szintre készítette elő a partnerségi megállapodását, hogy már mi azt informális megjegyzésekkel tudtuk ellátni, még mielőtt a rendeletet jóvá hagyták volna. Ami a position paper előkészítését illeti, ez is egy része volt annak az igyekezetünknek, hogy a tagállamokat arra bírjuk rá, hogy minél hamarabb kezdjenek el a prioritásokról gondolkodni. A position paper-t nyilván eh, a maga idejében készítettük el, a tárgyaló képviselőink pedig eh, azokat az, az, az utasítást kapták, hogy eh, vegyék figyelembe a fejleményeket, nyilván a rendeletek tárgyalásával kapcsolatos fejleményeket, illetve a 2013-as ország specifikus ajánlásokat is vegyék figyelembe mostantól majd az informális szakaszában is a tárgyalásoknak. Tehát a position paper az nem csak az egyetlen, nem az egyetlen dokumentum, és azóta is történtek módosítások a biztos, és azt kérte, hogy az év végéig a lehető legtöbb partnerségi megállapodást fogadjunk el, és a többit is a bizottság mandátumának lezárta előtt. Nyilván a rendelet kicsit csúszik, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy betartsuk ezt a menetrendet. Ugyanakkor a minőség az fontos, az, hogy 2014-ben néhány hónapot nyerünk vagy veszítünk, figyelembe kell vennünk, hogy ha egy partnerségi megállapodás nem megfelelő minőségű, vagy egy program nem megfelelő minőségű, csak azért, hogy gyorsan induljanak a programok, nem szabad arra rábólintani, hanem tovább kell együttműködni a tagállamokkal, hogy a minőségi követelményeket is teljesítsük. Tehát egyszerre próbálunk gyorsan dolgozni, ugyanakkor ezen a szakpolitikai területen pozitív változásokat is elérni a tagállamokkal. Köszönöm, Derek következik. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a kollégáknak ezeket az érdemi felvetéseket, amelyekre a szakértőink, meg hívott szakértőink is reagáltak, ezeknek a nagy részét egyébként magam is megpróbálom beépíteni a jelentésembe. Két kérdéssel kapcsolatban hmm, reagálnék most. Még nem véglegesítettük a szabályokat, tehát a az esetleges késődelemre szem lehetőség akad majd bőven, de fontos, hogy a lehető leghamarabb beinduljanak a pályázatok. Mindenki azon dolgozik, arra készül, hogy a következő operatív programok elkészüljenek. Tehát folyik a munka a tagállamokban, hogy a tagállamok és a régiók készen álljanak. Nyilván a régiók másképp készülnek, hallhattuk, hogy Velsz és Ausztria esetében is eltérnek a dolgok. Fontos, hogy a múltból levonjuk a tanulságokat, és egymástól is tanuljunk, hogy nehogy bármiféle lehetőségről lemaradjunk. Vannak olyan kollégák ebben a teremben, akik részt vettek ebben a, ezekben a tegyelásokban. A mi célunk az, hogy ezek bekerüljenek a programokba, működőképesek legyenek a tagállamok, ezeket figyelembe vegyék. Emlékeztetném a kollégákat, hogy csak egy munka dokumentumot készítünk egyelőre. Mind a 28 tagállamot vizsgáljuk, de a pozíciós papírokat is majd ellenőrizni kell, hogy figyelembe veszik a tárgyalások végső eredményét. A az Európai Bizottságtól pedig azt várjuk, hogy számoljon be arról, hogy tagállamok mennyire felkészültek az új programozási időszakra illetve hogy eh, mi a lemaradás oka, és mi az előre haladott felkészülés, előre haladott fokának az oka. Erről várjuk eh, majd az információkat, a végső formájában a jelentés majd mindezeket az információkat is magában fogalhatja. Markusnak és Peternek eh, köszönöm a prezentációjukat, roppant hasznos és érdekes volt, amit elmondtak, és úgy érzem, hogy a kollégák is nagyon fontos és érdekes kérdéseket szegezhettek nekik, amelyre fontos és érdekes válaszokat kaphattak. Uh, köszönöm szépen. Ma valóban nem kell semmire sem dönteni, de remélhetőleg uh, hamarosan kész leszel majd a végleges jelentéssel. Ezzel lezárom ezt a pontot, és még egyszer köszönöm a két szakértőnek Ausztriából és Walesből a hozzájárulást. Ezzel le is zárom a mai ülésünket, és megkezdjük a koordinátori ülést, tehát eh, kérem a koordinátorokat, hogy maradjanak, a mások pedig a lehető leghamarabb hagyják el a termet, hogy megkezdhessük az ülést.